meine sehr verehrten Damen und Herren. Kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák, üdvözlöm Önöket itt a mai jogi szakbizottsági ülésünkön. Szeretném körünkben üdvözölni Francisco Germano Dominguez urat, a spanyol igazságügyi minisztert, aki most ellátogatott a spanyol elnökség elején hozzánk, és beszámol a spanyol elnökség programjáról. Különös megtiszteltetés számunkra az, itt van ma körünkben, és beszél hozzánk. Néhány formális bejelentésem lenne, mielőtt még meghallgatnánk az előadását. Szeretném megkérdezni, van-e valamilyen fenntartás a napi rendel kapcsolatban? Nincs, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban vannak-e bármilyen aggájaik? Nincs, akkor ezeket is elfogadtuk az elnök közleményei alatt pedig semmi nincsen most. Itt állt rá is, de mégiscsak van, most látom, van egy elnöki közlemény, gyorsan elintézzük ezt. Van számos jelentés tevő a koordinátorok ülése döntött erről McCarthy asszony, Proposed Interim Measures e, esetében, Rapkai úr, az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatban, illetve az ehhez tartozó rendelettel kapcsolatban. Lichtenberg asszony Krisztof Lizek mentelmi jogának felfüggesztésével kapcsolatban, illetve van még egy másik jelentéstevőnk. Szerintem is nem. Ezen kívül van egy irányelv javaslat az átadhatósággal kapcsolatban. Lichtenberger asszony ismételten fehér könyv a klímaváltozáshoz való igazodással kapcsolatban. Karim úr számos más irányelv változtatással kapcsolatban az Európai Bank hatósággal, Európai biztonság, biztosítási, illetve foglalkoztói nyugdíj hatósága kapcsolatban, illetve Lichtenberg asszony az Internet of Things jelentés jelentéstevője. Vannak saját kezdeményező jelentések is. A zöld könyvvel kapcsolatban, a cégjegyzékek összekötésével kapcsolatban, és még döntenünk kell arról is, hogy készítünk egy jelentést a komitológiai eljárásról, erről döntöttek a legutóbbi elnöki etekezleten. Ennyi volt az elnöki közlemény, most mindenképpen rátérünk a spanyol igazságügyi miniszterre, neki meg is adjuk a szót azonnal. Señor presidente, honorables... Elnök úr, kedves képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai napon az önök körében, hiszen az Európai Parlament az európai állampolgárok szavát képviseli, illetve a hangját jeleníti meg. Különösen érdekes ez a polgári és kereskedelmi jog tekintetében. Ez az alapja a vállalataink és állampolgáraink napi életének. Az, a spanyol elnökség támogatja a az Európai Parlament kéréseit arra nézve, hogy az Európai Unió meghatározzon egy közös jogi keretet a különböző határokon átnyúló ügyletekre, amelyek a, a magánvállalkozások és a családok, személyek életét érintik. Az európai igazságügyi térségben a négy alap szabadságnak megfelelően kell érvényesülnie ezek az unió alapjai, az áruk, szabad mozgása, szolgáltatások, tőke, és természetesen elsősorban a személyek szabad mozgása, amiről szó van itt. Az Unió minden fellépése, beleértve a különböző normatívákat, szabályokat, ezt kell, hogy támogassák, hogy ezek az szabadságjogok megfelelően érvényesüljenek. Az Európai Unió polgárai az, a tagállamok területein vállalkozást hozhatnak létre szabadon. Ez egy kötelező érvényű szabály, és természetesen szem, szerencsénkre ez már egy érinthető valóság az európai igazságügyi térben, amely eh, a, az állampolgáraink jogos igényeire épül. A gyakorlatba is át kell ezeket az elveket ültetni, Éppen ezért a bizottság bemutatott egy rendelettervezetet. Ennek a határon átnyúló ügyekre van relevanciája, hiszen eltérnek a tagállamok jogi hagyományai és gyakorlata, és nincsenek pontos, világos kapcsolódási pontok, hogy az öröklési jogot meghatározunk megfelelő módon, és éppen ezért sok bizonytalanságot okoz ez az eljárásokban, amelyek a különböző tagállamokban zajlanak. és a különböző öröklésjogi ügyekben ezek nehézséget okoznak. Az említett rendelet oda mutat, hogy közös és egyetemű szabályok jönnek létre, amelyek segíts, segítik a, a jogszabályt alkalmazókat egyértelműséggel, jogi értelmezhetőséggel, hogy meg tudják tenni megfelelő ezeket a lépéseket, különösebb bürokratikus akadály nélkül. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ennek a rendeletnek az élet lépé, életbelépése egybe kell essen más gyakorlati, de alapvető jelentőségű intézkedések életbe lépésével, legalábbis az állampolgárok szempontjából lényegesek ezek az intézkedések a Justice program keretében, amely a nyilvános ságra hozatalát, illetve az végrendeleteknek a nyilvántartását illeti. Szeretnénk felgyorsítani a munkát ebben a tekintetben, és az a szándékunk, hogy megfelelő lendületet adjunk ennek a munkának. Ezzel kapcsolatosan egy külön szemináriumot is szervezünk Madridban, május 7-én. Már beszéltem erről a témáról, az érintett személyek száma egyre növekszik azoknak a száma is, akik más nemzetis, nemzetiségű személyek kötnek házasságot, vagyis akik más tagállam területén kötnek házasságot, mint ahol élnek. Reding asszony kértük fel arra, hogy az első három hónapban tegyen javaslatot a fokozott együttműködésre a rendelet élet keretében, a Roma 3 rendelet keretében. Érdeklődve várjuk a válaszát két nagyon fontos ok miatt. Először is azért, mert úgy tűnik, hogy ez egy nagyon világos példa arra, hogy hogyan lehet megerősíteni az együttműködést, hiszen nem lesz ebből senkinek hátránya, ez nem érinti a tagállamok jogait, vagy a közös az egységes piacot, ugyanakkor azok a tagállamok, akik csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, nagyobb egységességet ér- érnek el a joghatóságok ütközése tekintetében. Az fokozott együttműködés nem csak egy megosztási eszköz, megkülönböztetési eszköz, de erről már az informális toledói tanácson beszéltünk, csökkentheti a bürokráciát, és hozzájárul a sokszínűséghez. Szeretnénk, ha ez a javaslat minden előbb napvilágot látna, hiszen a tanács szinte egyhangulag elfogadta, és szerepel benne egy diszkrimináció ellenes záradék, amely a konfliktus szabályra vonatkozik, vagyis ez nem sérti azoknak a tagállamoknak a jogát, akik másféle szabályokat határoznak meg a szétvá- házasságok szétválása, különélés, illetve a házasság felbontása tekintetében. Erre vonatkozik a fokozott együttműködési eljárás. Reding asszonynak erre tettünk javaslatot. És végül pedig az elnökség szempontjából nagyon szeretnénk, hogyha a bizottság javaslata, amely a gazdasági, házassági szabályokra vonatkozna, és reméljük, hogy minél hamarabb ezt a jogszabályt meg tudjuk alkotni a parlament segítségével is, és most szeretnék beszélni arról, hogy milyen jelentőséggel bír a spanyol elnökség szemében a Brüsszel egy rendelet módosítása az az Európai Unió, amely a személyek, áruk, szolgáltatások és tőke szabad áramlásán alapszik, kell, hogy biztosítsa az, a dokumentumok, a nyilvános dokumentumok és az ítéletek szabad mozgását is, és ehhez megfelelő garanciákra van szükség, egyfajta politikai koherencia jegyében, leegyszerűsítve és elősegítve az egységes piac működését és a közös jogi térség működését egyfajta referenciapontként. Ezért a spanyol elnökség napirendre vett egy olyan javaslatot, amely a Brüsszel egyes rendeletet módosítja. A Toledói Informális Tanácson volt arra is alkalom, hogy meggyőződjünk arról, hogy a legtöbb tagállam szeretne előrelépni ebben az irányban. A bizottság még be, nem mutatta be a javaslatot, ezért nagyon nehéz egy specifikus, konkrét szövegen dolgozni, de ezt a témát napirenden tartjuk, és szeretnénk, hogyha ezt a reform szándékot tovább tudnánk vinni. Ezért a bizottságnak, illetve a madridi ügyvédi kamarának kész, előkészítettünk egy konferenciát, március 15-16-án lesz ez, és szeretnénk, hogyha az Európai Parlament ezen bizottságának a tagjai is részt vennének ezen a konferencián. Ez hozzájárulna az egységes piac előre mozításához, a vállalkozások és személyek egységbe szándékával, és ennek fontos eszköze az európai szerződésjog egységesítése. Már évek óta dolgozunk ezen a témán, de az első utóbbi időben az a benyomásunk támad, hogy ez az az időszak, amikor bizonyos megtorpanást tapasztalunk, bizonytalanságot, elbizonytalanodást. Nagyon fontos, hogy már nagy előrelépés történt Fombár professzor tanulmánya alapján is, de azt is kell tudnunk, hogy a, a, a tagállamoknak aktívabban kell fellépni ebben a tekintetben, és egy közös referencia keretre van szükség a fogyasztóvédelem szempontjából, és újból meg kell vizsgálnunk ezt a témát, tehát a szerződésjogot. Ezért Reding asszony tervei között szerepel, hogy hosszú távon egyfajta jogi, polgári jogi kódexet szeretne, törvénykönyvet összeállítani Európa számára, és szeretnénk, hogyha egy közlemény, egy közös akcióterv minél hamarabb meg, te, meg születne, vagy legalább egyfajta UDI terv ennek érdekében, a spanyol elnökség mindenképpen megkezdi ezen a témán a munkát azonnal. A 70-es években, a múlt században kevesen gondolták, hogy Európában lehet egységes valuta, például most megvan, és lehet is nekünk egy közös polgárjogi keretünk, és el is fogjuk ezt érni, ezért dolgozunk tettekben is. Ami a társasági jogot illeti, ez is egy nagyon fontos terület, az egységes piac megfelelő működésében, kiteljesedésében és a vállalkozásaink versenyképességének biztosításában. És ezen a területen is nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt években. Újra ö, felülvizsgáltuk a meglévő jogszabályokat, megpróbáltuk egyszerűsíteni, javítani ezeket, illetve a jogi környezetet, amelyben mozognak az európai társaságok. A versenyképesség alapvető jelentőségű annak érdekében, hogy a globális piacon talpon maradjanak a cégek, és ezért természetesen nem visszavonva a szükséges garanciákat, amelyek megfelelő biztonságot, védelmet jelentenek a vállalkozásaink számára. 2009-ben nagyon fontos tárgyalások zajlottak a tanácsban egy rendelettervezettel kapcsolatosan, amelynek a témája az európai korlátott felelősségű társaság létrehozása. Ezt a bizottság terjesztette elő, és a mm, versenyképességi tanács ezt decemberben fogadta el, olyan cégekről van szó, amelyeknek meg kellett határozni a, a, a tagok részvételét, az, a székhelyre vonatkozó szabályokat, és a spanyol elnökség természetesen minden lehetőséget megragad arra, hogy megállapodásra jussunk ezen a, e, ebben a témakörben, áthidaljuk a e, most e, leállt tárgyalási folyamatokat, hiszen eh, ezek az irányelvek módosítják a tanácsi irányelvet, amely például a fordításokra, a nyilvánosságra hozatalra vonatkozik az ilyen jellegű társaságok esetében. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió el kell, hogy mélyítse a eh, szellemi tulajdonjog védelmét, és éppen ezért Spanyolország szeretné előmozdítani a eh, büntetőjogi intézkedések foganatosítását az ilyen jogok sértése esetében. Azok közé, a országok közé tartozunk, akik támogatták a tanácsban ezt a javaslatot, és továbbra is így teszünk határozottan, és reméljük, illetve nagyon kíváncsian várjuk a Brüsszel 1-es rendelettervezet új formáját, hiszen szeretnénk ezzel a reformmal a szellemi tulajdonnak is nagyobb védelmet biztosítani, és ez a reform, amely a rendelet alkalmazására vonatkozik, nagyon fontos szerepet kap a mi programunkban, de egyébként a bizottság is ezzel kapcsolatosan hangsúlyozta ennek a témának a fontosságát. Például a kereskedelmi termékek hamisításával kapcsolatosan volt egy konferencia Mexikóban, a spanyol elnökség, az Európai Unió spanyol elnöksége nagyon sokat dolgozik az akcióterv végrehajtásán, amely a igazságügyi szolgálatok hálózatát életi. Ez egy nagyon fontos prioritás. Reméljük, hogy ez alatt a fél év alatt a technikai problémák ellenére előre lépést tudunk elérni, és szeretnénk, hogyha a, ezeket a kérdéseket minél hamarabb meg tudnánk oldani, és mindent elő tudnánk készíteni, hogy a következő hónapban, vagyis, illetve ennek az évnek a júniusában ezt nyélbe üssük, hogy így mondjam. Reding asszony már ezelőtt, ezelőtt a szakbizottság előtt is azt mondta, hogy a legfontosabb szerepe az egységes piac megerősítésének van a gazdasági felendülésben, és ez nekünk is meggyőződésünk. A francia elnökség során a jog, az igazságügyi miniszterek arról egyeztettek, hogy milyen intézkedéseket hoztak ennek a célnak az előmozdítása érdekében, és mit lehet tenni közösen. A spanyol elnökség egy konklúziótervezetet, tervezetet mutatott be a tanács előtt, amelyben felvetünk bizonyos konkrét intézkedéseket, amelyekben összekötjük a jog és a gazdaság területét, a gazdasági dinamizmus és a jogi liberalizáció kérdéseit. Beszélünk most a, a bürokratikus akadályokról, amelyek akadályozzák a vállalkozások fejlődését. És nagyon röviden végül szeretnék három kérdésről említést tenni, ezek nagyon lényeges kérdések számunkra. Egyrészt az Európai Unió semmilyen esetre sem feledkezhet meg más nemzetközi szereplőkről a globális ügyekben, magunk között, a tagállamok között közös álláspontot ki tudunk dolgozni bizonyos esetekben az egymás közötti viszonyban, de nem ugyanilyen intenzitással zajlanak a külkapcsolatokra vonatkozó fejlemények, és megfelelő egyensúlyra van szükség a különböző álláspontok között, különösen a nemzetközi szervezetek vonatkozásában, akiknek az a feladatuk, hogy jobb és erősebb szabályozást hozzanak létre, például a Ágai konferencia, Unidrót. Szeretnénk elősegíteni ezt a fajta együttműködést ezekkel az intézményekkel. A spanyol elnökség számára az Európai Unió parlamentje nagyon fontos szerepet kap ebben a folyamatban, ezekkel a más fórumokkal való kapcsolatban, ahol vita folyik, eszmecsere folyik, és megoldásokat keresünk jogi problémákra, és az európai belső ügyekben a Lisszaboni szerződés után nagyon fontos, hogy például az együttdöntés kapcsán előrelépést érjünk el ezen a területen. A tanács véleményeiben például mindig figyelembe kell venni a, tanács szavaz, a parlament szavazatát, például a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás során. Másodszor az igazságügy területén erőfeszítést kell arra tenni, hogy mindig koherensek legyenek a, az európai jogszabályalkotók fellépései. Éppen ezért nagyon fontos, hogy összehangoltak legyenek a különböző bizottságokban, szakbizottságban folyó jogszabályalkotási munkaszakaszok, különösen a jogi és igazságügyi kérdésekben. Ez a három terület nagyon szorosan összefügg a Brüsszel egy, a fogyasztókra vonatkozó fellépések, illetve a versenyjogi lépések nem szabad, hogy ez a három jogszabály, ami erre a három területre vonatkozik, ne legyen megfelelően koordinálva, összehangolva. Ezért a tanácsban is ezen kell dolgozni, hogy ez az összehangolás még intenzívebb munkával folyjon, ez is fontos célkitűzése a spanyol elnökségnek. Végül pedig nem elég jogszabályokat létrehozni, ahhoz, hogy egységes legyen az, egész, az szabadság, igazságosság és jogérvényesülés térsége. Olyan szakértőkre van szükségünk, akik értik ezeket a jogszabályokat, részt vesznek a létrehozásukban. Ezért a képzés is fontos, a jogi képzés. Ez az egyik legfontosabb prioritás számunkra. Az elnökség támogatja azokat a lépéseket, amelyek ebben az irányban, ebben az irányban mutatnak, és a és ez a jogszabály nagyon fontos eszköze lesz ennek a tudásátadásnak, ismeretátadásnak az európai térségben. Elnök úr, Képviselő hölgyek és urak, lassan lezárom az felszólalásomat. A spanyol elnökség számára, jó magam számára is, mint igazságügyminiszter, nagy megelégedésű szolgál, hogy a parlament előtt is megjelenhettem, és előadhatom, hogy milyen szándékaink vannak az elnökségi program kapcsán. Ez egy olyan feladat, amelyet nagyon nagy lelkesedéssel vállaltam el, nagyon nagy felelősség ez, de de számítok az érintett intézmények együttműködésére, hiszen Európának a Stockholmi program és a Lisszaboni szerződés nagyon fontos eszközöket ad a kezébe, hogy koherens módon előre tudjunk lépni együtt a parlamenttel, egy olyan Európa felé, amelyben az állampolgárok állampolgári szabadságjogban részesülnek, és amely igazságügyi szolgáltatásokat is biztosít mindenki számára. Köszönöm szépen! Miniszter úr, köszönjük szépen a beszédét. A tapsból is hallhatja, hogy a szakbizottság úgy véli, hogy nagyon átfogó, ambiciózus a programjuk. Remélhetőleg nem lesz a spanyol elnökség unalmas, és biztos lehet abban, hogy a spanyol elnökséget a parlament támogatni fogja, és amit tehetünk annak érdekében, hogy az EU-t hat hónap alatt előre jöhessük, azt gondolom, hogy önök meg, fogják, meg fognak tenni mindent ennek érdekében. Vannak kollégák, akik szeretnének kérdést feltenni. Az első felszólaló Wikström asszony lesz. Thank you, Chair, and welcome, Mr. Minister. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, miniszter úr, hogy eljött ma hozzánk ide a jogi bizottságba. Mindannyian szeretnénk, hogyha az együttműködés jól alakulna a tavaszi időszakban. Az egyik terület, amelyért ez a bizottság felelős, az a szellemi E, tulajdonokhoz fűződő jogok, és remélhetőleg a bizottságban is lesz külön felelőse most először ennek a digitális korszaknak és az ehhez kapcsolódó jogi kérdéseknek. A bizottság a kreatív tartalmakról és ennek a digitális egységes piachoz való viszonyáról kiadott egy anyagot októberben. Ön hogyan látja a jelenlegi elnökség, hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy egy integrált, működő európai digitális egységes piac alakulhasson ki. Terveznek-e bármilyen konkrét intézkedéseket ezen a területen, és talán beszélhetne arról is, hogy mi a véleménye erről a dokumentumról, amit októberben a bizottság kiadott, ez befolyásolja az önök elnökségét. Köszönöm szépen. Thank you very much, Minister. Köszönöm, miniszter úr, hogy elmondta itt nekünk, hogy mit kívánnak tenni az elnökség során. Én is, és gondolom a többi kollega is minden jót kívánunk a munkájukhoz. Egy sor dolog, amit ön említett, azzal teljesen egyetértek, és tényleg örülök annak, hogy beszél a e, konzisztenciáról, e, arról, hogy a, jobban kell a bírókat képeznünk, a hágai konferencia fontosságáról is beszélt, bár ne felejts el, hogy ez egy érzékeny téma számunkra, mert ez egy olyan terület, amelyen éppen mostantól élvezünk most élvezünk, mostantól élvezünk együtt döntést, és eddig pedig csak konzultációs jogosítványaink voltak, tehát ezzel kapcsolatban nekünk az érzékenységünket figyelembe kell venni a mi érzékenységünket kell figyelembe venni. Nos, <clears throat> sok jó dolog mellett, amire kitért, azért eh, eh, még itt megemlíteném az e-igazságszolgáltatásról elmondottakat. Eh, ugyanakkor engem zavar az, hogy hogyan alakultak a dolgok, mert egyrészt Reding asszony vállalta, hogy a kötelmi jog, a szerződések joga területén előre fog mozdulni, sőt szóba került egy európai polgári jogi kódex megalkotásának ötlete. Én, mint aki common law eh, területről származom, egyébként ezt nem tartom teljesen ijesztőnek, de az aggaszt azért engem, hogy eh, ha olyan anyagok jönnek ki, mint az öröklésről szóló anyag, illetve a végrendeletek elismeréséről szóló anyag, sajnos az én hazám úgy dönt rendre, hogy az opta útjával élni fog, és ez sajnálatos módon nem csak azokat a brit állampolgárokat érinti, akik az önök tagállamaiban élnek, hanem azokat a spanyol polgárokat is, akik az én hazámban élnek, és akik eh, ettől kezdve nem fognak tudni élni ezzel az európai jogi lehetőséggel. Mit kíván tenni európai tanácsi szinten, hogy rábírja Nagy-Britanniát, hogy térjen vissza ebbe a rendszerbe, tehát egy optinre. <clears throat> Ugyanígy nagyon nagyszerűen hangzik az, hogy eh, megerősített együttműködés lesz a családi jog területén. Sajnálatos módon azonban megint egy sorország, beleértve az én hazámat, Nagy-Britanniát, ebben az együttműködésben nem fog részt venni. És az az én félelmem, hogy ez aláássa a koherens, érthető és hozzáférhető európai igazságszolgáltatás kialakításának a lehetőségét, mert innentől kezdve aszimmetrikus lesz, és éppen ezért komplikáltabb mindenki számára, nehezebben érthető. Nem azt kérem, hogy mindenki ugyanolyan tempóra lassítson le, mint Nagy-Britannia. Eh, valójában nekünk még otthon is maradt elég feladatunk azzal, hogy elmagyarázzunk dolgokat. De a bizottságban itt én már mondtam többször is, hogy most azt látom, hogy egyre nagyobb az eltérés a római jogi hagyományú országok és a common law hagyományú országok között, mint bármikor, amióta én ennek a háznak a tagja vagyok. És az én kérdésem az, hogy mit tud tenni ön a tanácsban annak érdekében, hogy a két nagy jogi hagyományunk eh, két nagy jogi hagyományunkat képviselő országok mind részt vegyenek eh, az európai jogrend formálásában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bernát Rapkai kollega következik. Miniszter úr, örülök annak, hogy látom önt és megismerhettem önt. Nagyon sok sikert kívánok önnek a munkájához. Biztos sikerülni fog önnek eredményeket elérnie, és az elkövetkező fél évben a soros elnökség során sikerül majd egy-két dolgot előmozdítania. Szeretnék néhány pontra kitérni, amelyet talán nem említett meg a, az előadásában, de a spanyol elnökség programjában ezeket láttam. Úgy gondolom, hogy miután 8-9 évig haboztunk, úgy gondolom, hogy egyre fontosabb lépni, például a szabadalmak esetében a tanács még nem alakította ki a közös álláspontját, nincsen politikai megegyezés még, de politikai következtetéseket már elfogadtak az elmúlt ősszel. Szeretném önt arról tájékoztatni, hogy a legutóbbi szakbizottsági ülésünkön azt mondtuk, hogy nem szeretnénk akadályozni a további folyamatot, és eh, ha bár az első olvasatunkat már 2001-ben tartottuk meg, szeretnénk rátérni a második olvasatra. A második olvasat az azt jelenti, hogy közös álláspontra van szükségünk, de a spanyol munkaprogramban ezt fel is vették. Tudom, hogy a spanyoloknak külön érdeke fűződik ehhez, és ezért az a kérdés merül fel, hogy milyen gyorsan fognak eljárni, hiszen erre mindenképpen szükségünk van. Kialakul-e a közös álláspont már a spanyol elnökség alatt, vagy csak az elkövetkező elnökségek során fog ez kialakulni. Ahhoz, hogy dolgozhassunk, erre a közös álláspontra van szükségünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Masszár kollega következik. Sí, ministro, felicidades. Miniszter úr, gratulálok az összefoglalóért és a felszólalásaért a Lébe Bizottságban ma délelőtt, persze a mai mostani felszólalásáért, illetve összefoglalójáért is nagyon fontos egységesíteni és kodifikálni az európai jogot. Persze ez így van, de az euró példája, amelyet felhozott az imént, vagyis hogy az európai jog szabályalkotóknak ezt kellene szem előtt tartaniuk. Ez is egy érdekes felvetés, persze egységesíteni kell, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy ennek a bizottságnak is volt egy erre vonatkozó kezdeményezése, és ugye ahogyan a Bibliában is mondják, az igazak álmát alussza ez a kezdeményezés. De nagyon lényeges, hogy emlékezzünk arra, hogy milyen fontos közösen erőfeszítéseket tenni annak érdekében, ahogyan ön is mondta, egységesíteni az európai jogot, egységes jogot létrehozni. Wallis kollégámnak vannak persze ezzel problémai, hiszen erre különböző jogszabályok vonatkoznak is már. Miniszter úr, nem csak az spanyol elnökség céljairól szólt, hanem arról is, hogy milyen irányban próbáljuk most fejleszteni az egységesítés kérdéskörét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lichtenberg kollega következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a miniszter úr bevezetőjét. Mindebből számomra már nagyon érdekes kérdések merültek fel. Először is az európai szerződési joggal kapcsolatban. A copyright-tal kapcsolatban azokkal a közterek, amelyeket megkérdeztünk, azt közölték velünk, hogy nem csak a copyright jelent gondot a digitális időszakban, hanem a szerződésjoga kapcsolatban is vannak gondok. Akkor, amikor a művekről van szó, illetve azok jogdíjáról van szó. Lehet, hogy itt létre lehetne hozni a határokon átnyúló esetekre egy mintaszerződést, és így egyfajta biztonságot tudnánk adni a művészeknek, ebben a szerződéses kontextusban. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne elgondolkodni ezen, hogy a kreatív foglalkozásúaknak megkönnyítsük azt, hogy határokon átnyúlóan tudjanak működni. A második pont, amelyet ugyancsak szeretnék eh, kiemelni, ez az örökösödési joghoz, illetve a házassági joghoz kötődik. Ez is egy olyan dolog, amelyet eh, az európai állampolgárok számára meg kell tennünk, és Valisz asszonyhoz tudok csatlakozni, hogy nagyon rossz az, amikor a saját eh, hazánk száll ki ebből, mert utána azt lehetne mondani, hogy never marry an Englishman, vagyis sohasem menj hozzá egy angol férfihez. Tehát meg kell eh, néznünk, hogy lehetőleg a legtöbb ország egy irányba haladjon. Tudom, hogy a britekkel lesz gondunk, ismerem már a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos vitákat is, de az egyik kulcsfontosságú probléma az az, hogy mi történik majd az azonos neműek házasságával? Itt a szabályozás teljesen különböző Európa szerte. Hogyan kívánja ezt a kérdést megoldani? Ez óriási vitát fog kiváltani várhatóan. Nem szabad, hogy az egyik dolog akadályozza a másikat, de ezen személyek jogát sem szabad figyelmen kívül hagyni. Egy további kérdés, Reding biztos asszonyt már említette, a meghallgatása során azt mondta, hogy a jövőben a dossziékat alávetik majd egyfajta screeningnek, egy szűrésnek az európai alapvető jogokat illetően. Ön ezzel egyetérte, mi ezt támogatnánk, nagyon sok nyilvános vitát megspórolnánk azzal, hogyha ezt így végeznénk el. Végezetül ez kötődik ahhoz, amit Rapkai kollega is mondott, de egy kicsit túl is mutat rajta. A jelenlegi fél év rendkívül fontos az Európai Parlament számára, mert arról van szó, hogy az újonnan megszerzett jogainkat meg is valósítsuk. Reméljük, hogy ön segíteni fog nekünk ebben, és remélem, hogy ön ezt nyilvánosan is megerősíti számunkra most, mert a tanácsban lesznek olyanok, akik majd arra tendálnak, hogy megkerüljék az Európai Parlament teljes részvételét, vagy legalábbis ne úgy tegyék azt lehetővé, ahogy ezt előírták. Repkái kollégára visszatérve, az európai szabadalomhoz kapcsolódva. Ez is nagyon fontos ügyünk. Felmerül a kérdés, hogy a Lisszaboni szerződésben van egy új jogi alap már. Az ön véleménye szerint elmehetünk a második olvasatra úgy, hogy megváltoztatjuk a jogi alapot, ezt szeretném, hogyha megválaszolná ezt a kérdést, hiszen a Spanyolország nagyon fontos szerepet képvisel ezen a területen, és lehet, hogy produktív lehetne itt. Úgy gondolom, hogy nem szabad alábecsülni ezt, és mindenképpen konkrét megoldást kell választanom. Köszönöm szépen. Hát kolléga Belinguát. Köszönöm, köszönöm szépen Belinguát, kollega. <coughs> Signor Ministro, eh, mi aggiungo anch'io al coro di ringraziamenti. Köszönöm, eh, miniszter úr. Hadd csatlakozzam azokhoz, akik eh, önök, önt üdvözölték itt, és akik azt mondták, hogy például Wallis asszony, hogy ez a közös európai jogi térség egy nagyon meg, nehezen megvalósítható dolog a különböző jogi hagyományaink miatt. Ugyanakkor mégis ez szükséges, mert egész egyszerűen az európai társadalmaknak szükségük van ennek a megvalósítására ahhoz, hogy jól működhessenek. Ez egy fontos döntés, mert jó akarat nélkül egyszerűen nem folytatható ez a projekt, nem tudjuk az egész dolgot halasztgatni. Amit ön mondott, az alapján azt gondolom, hogy talán nem mennek majd úgy a dolgok, ahogy eddig mentek. Én korábban Olaszországban a joggal foglalkoztam, és emlékszem, hogy egy európai hálózat állt rendelkezésünkre, nekünk, számunkra, bírók rendelkezésére, akik együtt akartak működni határon átnyúló jelleggel és teljesen mindegy, hogy ezt törvényel vagy rendelettel érjük el ezeket a változásokat. Nyilvánvalóan itt egy, prof, egy professzionális megközelítésre, egy megfelelő mentalitásra is szükség van. Azok az intézkedések, amelyeket mi szeretnénk látni, azok gyakorlati intézkedések. Nem elég ugyanis csak az igazságszolgáltatásban dolgozó kiképzéséről vagy továbbképzéséről beszélni, mert az akkor a végtelenségig elnyúlna. Én magam is egyébként rendelkezem oktatói, jogi oktatói gyakorlattal, nem hiszem, hogy a bírók vagy az ügyészek továbbképzése önmagában elég lenne. Teljesen más fajta képzésre van ugyanis szükség. Nem lehet tehát ezt az egész kérdést pusztán oktatási szemszögből megközelíteni, és nem lehet a dolgot leszűkíteni Brüsszelre vagy más európai fővárosokra. Az egész gondolatot újra kell gondolnunk, hogy hogyan lehet alulról felfele felépíteni a jogi professziót, egyetemektől kezdve az ügyvédeken keresztül, egyéb jogi szakembereken keresztül, az egész jogi szakmát felépíteni. Emellett szükséges az, hogy a jogi szakemberek megfelelő információ cserében vegyenek részt, és az a kérdésem, hogy önök ebben hajlandóak-e lépni. Mondott ön bátorító szavakat a nemzetközi magánjog területével kapcsolatban is. Megint csak a kultúra és a hagyományok rendkívül fontosak, hiszen ebben megint csak vannak jelentős különbségek. Ebben a bizottságban erről már gyakran volt szó, és arról is, hogy van egy ellenállás és van egy félelem, félelem attól, hogy több kárt teszünk, mint amennyi hasznot hajt a dolog. Tehát itt megint csak eltökéltségre van szükség, e, és bizonyos szimbolikus lépésekre, az akadályokat le kell építenünk. Ugyanez igaz egyébként a szellemi tulajdon jogok tulajdonhoz fűződő jogokra is. Megint csak egy olyan kérdésről van szó, amelyet nagyon gyakran itt ideológiailag vagy politikailag közelítenek meg, noha valójában jelentős gyakorlati vonatkozásai is vannak, amelyek a háttérbe szorulnak sajnálatos módon, és mindez negatívan érinti a fogyasztókat is, illetve a gyártókat, a az ilyen munkák előállítóit is. Hogyha ideológikusan közelítjük meg a dolgot, akkor nem jutunk eredményre. Ugyanez igaz a szabadalomra és a copyrightra is, vagy bármi másra, ami a szerzői jogok körébe tartozik. Lehetséges, hogy késedelmet szenved az ügy, de mindenképpen gyakorlatias lépésekre van szükség legyen szó szabadalmi jogról, vagy bármi másról, európai dimenziót kell adnunk neki, mert problémáink nemzeti szinten nem oldhatóak meg. Tudjuk, a, hogy a bizottság és a tanács is egyetértenek abban, hogy jogalkotási munkára van szükség. Éppen ezért örülök mindannak, amit mondott miniszter úr, és várom a közös munkát. Utolsó kérdés Geringer asszony részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Programu hispánszki. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a nagyon érdekes bevezetőt, és köszönöm, hogy elmondta a spanyol elnökség programját. Nagyon fontos lesz most az önök szerepen, hiszen a Lisszaboni szerződés most már életbe lépett. Az első hónap során is már felmerültek olyan kérdések, amelyek ezzel összefüggöttek. Mindig is hangsúlyoztuk azt, hogy most már két tanácsi elnökség van, de a kérdés az az, hogy mi lesz majd a kapcsolat ön és Zapatero úr között. Tehát ez egy precedens eset, senkinek nem kellett még így elnökölnie, mint Spanyolországnak, tehát szeretném megtudni azt, hogy mit gondol erről. Zapatero úr az elmúlt héten egy nagyon érdekes mechanizmusról beszélt, amelynek értelmében arra ösztönzik a tagállamokat, hogy be végrehajtsák a közösségi jogot, hiszen ez egy olyan probléma, amelyet állandóan láthatunk. Beszélt még egy másik mechanizmusról is, egy elrettentő mechanizmusról, amely azon országokat büntetné, amelyek nem elég gyorsan reagálnak az új döntésekre, illetve határozatokra, amikor arról van szó, hogy végrehajtsák a jogot. Tehát egyfajta elrettentő mechanizmus lesz például elzárják a szutrális alapokat tőlük. Ez annyira nem tetszett nekem, de végül is mégiscsak ösztönző lehet ez a fajta megközelítés. Ha nincs megfelelő végrehajtás, akkor a Lisszaboni stratégia, a 2010-es eh, Lisszaboni stratégia hiányosságokat fog mutatni, teljes mértékben eltávolodunk attól, amelyet kitűztünk célként magunk elé. Szerettünk volna egy vezető gazdasági hatalommá válni, de hát ettől mi messze vagyunk. De mi hogyan lehetne ennek a végrehajtását meggyorsítani? Ezen kívül szeretném megkérdezni azt is, öntől, hogy mit gondol a szabadalmi jogokról, hiszen itt eléggé paradox a helyzet az Európai Unióban, nincsenek határok, új internetes piac is megjelent, amelynek azonban vannak határai. Nem egy nyitott piacról van szó ebben az esetben, nem egy olyan piac, mint a belső piac, amely határok nélküli. Nem lehet egyik országból a másikba mozogni, mert vannak olyan tartalmak, amelyek egyik országban tiltottak, a másikban pedig nem. Tehát hogyan lehetne itt jogilag eljárni? Remélem, hogy erre ki fog térni. mit lehet hat hónap alatt tenni, hogy ezt a folyamatot meg lehessen gyorsítani? Miniszter úr, olyan szó. Köszönöm szépen az észrevételeiket. Nagyon érdekesek voltak ezek a felszólalások. Szeretnék reagálni rájuk. Sok kérdés van, amely közös kérdésekre mutat rá, mint a szerzői jogok, a szabadalmak, stb. stb. Elnézést kérek előre, hogyha valamilyen aspektust kifelejtettem volna, később akkor majd arra is reagálok, persze nincsen mindenre időnk, és azzal kezdeném, hogy mi hangzott el az első kérdésben ez a digitális korszakról szólt, és az ehhez kapcsolódó jogi problémákról az Unió szempontjából. Először is az Európai Unió sokkal hasznosabb és sokkal stabilabb szerkezet a szabályozás tekintetében az új technológiák szempontjából is, hiszen az a racionális válasz abból azt látjuk, hogy ez nem elégséges az a válasz, amit adtunk, és ez egy nagyon összetett feladat amelyben szerepet kap a belső piac, a versenyképességi tanács, az Európai Parlament és, és a tanács különböző formációi. Ezeknek a munkáját kell összehangolni, hogy megtaláljuk ezekre a kérdésekre lehetséges válaszokat. Ahogyan most megpróbálom összefoglalni ezeket az elképzeléseket, különböző irányokból próbálják megközelíteni ezt a kérdést. Például igen valószínű, hogy a szerzőjogokkal kapcsolatos javaslatok kapcsolódnak alapvetően az új digitális média megjelenésekhez, formákhoz, hogyan lehet ezeket szabályozni, hogyan jutnak el a fogyasztókhoz. Természetesen ezek hatolhatnak a nemzeti határokon, és sokszor a szellemi tulajdonjogra vonatkozó védelmet, védelmet élveznek az ilyen tartalmak. És hogyha Európa nem tudja megvédeni a szerzőket, akkor nagyon nagy problémával találkozunk, ezért nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre megfelelő választ találjunk és éppen ezért nagyon sokat dolgozunk ezen a témakörön, és megpróbáljuk legalább a tanácson belül összehangolni a különböző minisztériumokat az én esetemben, illetve a tanács esetében a különböző formációkat, akik érintettek ebben a témakörben. Azután abban a témakörben, amiről szó volt az örökösödés és a végrendeletek tekintetében, egyetértek azokkal az aggodalmakkal, amelyeknek hangot adtak. Én is úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy illúziókba ringassuk magunkat, hiszen jogászok vagyunk, tudjuk, hogy milyen nehéz ez a feladat, és milyen összetett, hiszen olyan intézményekhez próbálunk hozzányúlni, akár a római jogból eredeztethetően, amelyek mélyen gyökereznek a kultúrában, és nem csak a jogi kultúrában, hanem a nagybetűs kultúrában, a népek kultúrájában, és ezek nagyon különbözőek tudnak lenni Európában. És ebben azért mégis azt gondolom, hogy előre lehet lépni. Az elnökség esetében az az igazságügyi tanácsban elsősorban megpróbáljuk összehangolni a különböző országok álláspontjait, és reméljük, hogy ebben partnerekre lelünk a tagállamokban. Természetesen az elnökségnek semleges álláspontot kell elfoglalnia, de azért már egyeztettem bizonyos kollégákkal a tanácson belül, hogy megpróbáljuk feloldani a blokkolt pontokat, és megpróbáljuk továbbvinni ezt a témakört. Persze vannak nagy nehézségek, ezekkel szembe kell néznünk az örökösödés tekintetében, de a Roma 3-nál is, és megpróbáljuk kialakítani azt a szabályozást Európában, amely a, az anyagi jogot megfelelően összehangolja. Nagyon fontos leegyszerűsíteni nagy mértékben a joggyakorlást az európai állampolgárok számára. Fel kell tárnunk, hogy az egyes esetekben melyik joghatóságot kell alkalmazni a különböző ütközéseknél. Sokszor az intézmények, a polgári jogi intézmények külön államok az államban, nem csak az Egyesült Királyságban, hanem az én országomban is különböző polgári jogok, jogi rendszerek működnek. Úgy vonatkozik ez az örökösödésre és más jogi intézményekre, polgári jogi intézményekre is, de úgy gondolom, hogy azok, azzal a munkával, amit már eddig elvégeztünk, optimisták lehetünk a tekintetben, hogy megtaláljuk a megoldásokat, és ebben számítunk ennek a szakbizottságnak a támogatására is. Például az első konfliktus megoldás az ugye a lakhely kérdése. Az is nagyon fontos, hogy meghatározzuk, hogy mi a rendes lakóhely, a szokásos lakóhely. De ez is lehetséges, meg kell olyan fogalmat ki kell dolgoznunk, amely az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályhoz is kapcsolódik, és meg kell ezt tisztítani egyéb olyan szennyező elemektől, hogy így mondjam, amelyek zavart okoznak ezben, ebben az ügyben, hiszen adminisztratív, pénzügyi, egyéb szempontokból más és más lehet a szokásos lakóhely. Ebben kell előrelépnünk, megoldást találnunk. Meggyőződésem, hogy Írország, az Egyesült Királyság, akik még bizonyos esetekben fenntartásokkal éltek, és megpróbálják védeni az álláspontjukat. Reméljük, hogy őket is jobban be tudjuk vonni a közös megoldás keresésébe. Azután van egy másik alapvető téma, amely felmerült, mégpedig az európai szabvány kérdése, illetve európai szabadalom kérdése. Nagyon fontos ez az jelen szakbizottság számára is, de különösen gazdasági válság időszakában a piac számára is, az európai piac számára is, amelyet védenünk kell. Mint tudjuk, ez nyitott, ez a munka folyamatban van. A jogi minisztérium szempontjából számunkra az igazságügyi tanács szempontjából azért okoz ez problémát, hogy milyen igazságügyi kontroll tudunk gyakorolni a szabadalmi rendszer meghatározása kapcsán. Nagy kíváncsisággal várjuk a bírósági véleményt, állásfoglalást ebben a kérdéskörben, de szeretnénk, hogyha ez a szabadalmi jogi rendszer pontosan meghatározná az érintettek jogát, egészen pontosan az újítók jogát, a cégek jogát, a különböző folyamatokat, az innovációs folyamatok meghatározására gondolok és természetesen olyan rendszerre van szükség, amely pártatlanságot biztosít a folyamatban, hiszen a jog érvényesülésének ez fontos alapja. Alapvető fontosságú az én szempontomból és a mi szempontunkból is a belső igazságügyi tanács és az elnökség, a spanyol elnökség szeretne ebben a tekintetben előrelépést elérni. Aztán felmerült donde nuevamente las tradiciones europeas. A különböző különbözőek a különböző joghatóság alá tartozó emberek érdekei, de én egyetértek azzal az aggájjal, amit megfogalmaztak a digitális kultúrával kapcsolatosan. Ebben bizonyára mindannyian osztozunk. Az elektronikus cégekről beszélek. Ez egy olyan eszköz, amely forradalmasítja az eddigi megközelítéseinket, és ez az elektronikus hitelesítés vagy aláírás kérdésköre nagyon lényeges ebben a tekintetben, hiszen az, az elektronikus aláírás tekintetében, a garanciák esetében bizonyos dokumentumok nem szabad, hogy kikerüljenek az ellenőrzés alól. Ez a fajta egyszerűsítés nagyon lényeges és egységesítés, hogy ezt a fajta közös jogszabály alkalmazási és jogalkalmazási térséget megteremtsük. la preocupación és aztán felmerült az az aggály, hogy a különélés és a vállás esetében milyen különbözőek a szabályok, és ebből nehézségek merülhetnek fel, hiszen a különböző joghatóságok különbözőképpen kezelik a házasság felbontásának eljárásait. Ez is egyfajta sokszínűséget tételez fel a különböző intézmények között, különbözőképpen értelmezik az egyes tagállamok a házasság intézményét. Természetesen e, megkezdődött már ez a munka, és ez örömünkre szolgál. A jogalkalmazó a jogrend záradékra kell, hogy hivatkozzon, betartva a diszkrimináció ellenes záradékot, ki kell zárni minden nem alapján történő diszkriminációt, és ezt a spanyol elnökség mindig meg fogja védeni ezt az álláspontját. Ezt egyértelműen próbáljuk érvényesíteni, nem csak a következetesség miatt, hogy ne lehessenek ezekben az intézményekben diszkriminációs lehetőségek, hanem a közrend záradékára is szeretnénk itt hivatkozni, és az alkalmazás, jogalkalmazás tekintetében hivatkozni kell már a Lisszaboni szerződés pontjaira is, bevonni a parlamentet a döntéshozatalba. Aztán olyan aggályokat is megfogalmaztak itt a szakbizottságban, és ezekkel is egyetértek, amelyek a Lisszaboni szerződés életbelépésére vonatkoznak, illetve azokra a jogokra, amelyeket a szerződés a parlamentnek adományoz. Kezdeti fázisban vagyunk, ez természetesen egy történelmi időszak, hiszen most az elnökségünk az új szerződés értelmében kezdi meg a munkáját, és azból indulunk ki, hogy minél hamarabb meg kell kezdeni ezt a munkát, mégpedig ennek a szerződésnek az alkalmazását, de nem csak azt, hiszen ez fogalmazza meg a munkamódszereinket és az új lehetőségeket, illetve az együttdöntési rendszereket a parlamenttel, hanem az is nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogy az, a Stokholmi programra vonatkozó akcióterv is minél hamarabb elindulhasson. Ez a szakbizottság számára is nagyon lényeges, és természetesen 2014-ig a Stokholmi program megfogalmazódott, és a bizottsággal kapcsolatos cselekvési terv is nagyon sok feladatot vett fel, és tudnunk kell, hogy ezt a munkát csak az Európai Parlament segítségével, közreműködésével tudjuk véghez vinni. Hiszünk a parlamenti rendszerben, és éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy a Lisszaboni szerződés ezt a munkamódszert fogalmazta meg, nem csak az új jogkörök fogjuk érvényesíteni, hanem az is nagyon fontos, hogy át tudjuk adni az információkat, és meg tudjuk tartani a transzparens együttműködést az Európai Parlamenttel, ahogyan azt a szerződés előírja. Azután volt szó arról a kérdés körről, hogy a Brüsszel egyhez hogyan kapcsolódnak bizonyos kérdéskörök, és a mi elképzelésünk az, hogy minél hamarabb ez a követelmény érvényesüljön, és ez a 21. századi Európát megkülönböztesse egyfajta haladó társadalomként, ugyanúgy, mint az elektronikus aláírást, hogy az ex-ekvator szabályozáshoz megfelelő garanciák kapcsolódjanak, de persze el kell gondolkodnunk arról, hogy milyen eszközökkel kell ezt megvalósítanunk, hogyha az exekvatort már meghaladtuk, akkor hogyan tudjuk garantálni a jogok megfelelő alkalmazását és a jog, szabadságjogok gyakorlását. Ezen a kérdésen is dolgozunk. Ami pedig azokat a kérdéseket illeti, amelyek még folyamatban vannak, függőben vannak, a bizottság dolgozik ezeken. Ezekről annyit mondanék, hogy egy olyan programot alkottunk, amely az új trió elnökséggel összhangba került, együttműködésben a belga és magyar barátainkkal, és ezeket az ügyeket egyfajta folyamatban képzeljük el. Az első elnökségi trióról beszélünk, ez nagyon nagy előrelépést jelent hiszen tudhatjuk, hogy milyen technikai jelentőséget, szakmai jelentőséget vetne, eh, nehézségeket vetnek fel ezek a kérdések. Számítok az önök támogatására, és reméljük, hogy így az önök és az Európai Bizottság segítségével előre tudunk lépni a Stockholmi eh, eh, program és a Lisszaboni szerződés által kijelölt úton. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, a szavait. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző párbeszéd elejét jelenti. A hat hónapos elnökség során valószínűleg ez folytatódni fog. Nagyon sok sikert, nagyon sok szerencsét kívánok önöknek ehhez a hat hónaphoz, ahogy többen is mondták, szövetelmi időszakban lépnek az elnöki székbe, hiszen most lépett életbe a szerződés. Úgy gondolom, hogy ez az ön tevékenységi körére az igazságügyre is ki fog majd hatni. Úgy gondolom, hogy az önök munkájához több elnökség is csatlakozni fog majd a későbbiekben. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és nagyon sok sikert kívánok önnek. Muchas gracias Köszönöm szépen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie erlauben, würde Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogyha megengednék, akkor folytatnám az ülést, egy kicsit túlfutottunk az időnkön. A probléma oka az az, hogy a liftek problémák voltak, és ezért tudtuk később kezdeni az ülésünket. De térjünk is rá a következő napirendi pontunkra, ami nem más, mint egy mini meghallgatás megszakítjuk az ülést egy mini meghallgatásra, és az alternatív befektetési alapkezelőkkel fogunk foglalkozni. Itt ennek van egy kicsi saját napirendje is. Először meghallgatjuk a szakértőinket, utána pedig lesz egy kérdés-feleletkör, utána pedig Rinner asszony, a jelentés készítőnk összefoglalja a vitát, és bevezet minket a jelentés tervezetébe is. Szeretném megkérni a kollégákat, de szeretném elmondani a kollégáknak, illetve a hallgatóknak, hogy az eljárási szabályzat 50 cikk eh, értelmében egy új eljárással állunk eh, szemben. Az illetékes hatóságok eh, meg, megegyeztek az illetékességekről, és eh, a vezérvonal az az volt, hogy eh, mi a társasággal foglalkozunk, a illetékes bizottság, a gazdasági bizottság pedig a gazdasági kérdésekkel foglalkozik. Tehát, ahogy mondtam, mi a társasági kérdésekkel fogunk foglalkozni. Akkor az első napi rendi pont következik. Anthony Bond üdvözlöm itt körünkben, ő a Deutsche Banknál dolgozik, és szeretném meg, még szeretném üdvözölni Sonny Kaport is, aki a Redefine-nál ügyvezető igazgató, ez egy szakértői testület, amely fejlődéssel, környezettel és finanszírozással foglalkozik. Azt kérném, hogy először Anthony Byrne kapjon szót, és felvázolja azokat a problémákat, amelyeket ez a rendeletjavaslat tartalmaz, ez irányelvjavaslat tartalmaz. Mr. Chairman, uh, we very much appreciate... Köszönöm, elnök úr örülünk ennek a lehetőségnek, hogy itt szólhatunk. Leadtam egy írásbeli változatot a tolmácsolás megkönnyítése érdekében, illetve hogy a képviselők is előre elolvashassák, amit mondani akarok. Én vagyok a vezetője a Prime Broker Brokerage ágazatnak a Deutsche Banknál, és az alternatív befektetői alapkezelő kezelésről szeretnék beszélni. A Deutsche Bank egy nagy befektetési bank, 80 ezer alkalmazás alkalmazottunk van. A Deutsche Bank eh, a prime brokerage egyik eh, fő szereplője a hedge fund eh, szektorban, a világ 90%-ában, világpiacaira 90%-ában jelen vagyunk. Én tehát ennek a vezetője vagyok, a European Prime Brokerage Divisionnek, ez különböző pénzügyi szolgáltatásokat foglal magában, ide tartoznak a clearing, a megőrzés, az asset servicing, értékpapír kölcsönzés, capital introduction, client reporting, stb. Tehát a feladatunk az, hogy egy bizonyos díj érdekében biztosítsuk a hedge fund tevékenységét, és eh, szeretnénk eh, ezt úgy tenni, hogy minél alacsonyabbak legyenek a veszteségek. A pénzügyi válság során a hitelveszteségeink eh, igen alacsonyak voltak. A szakmai szervezetünktől idéznék most adatokat a hedgefundokkal kapcsolatban. Az európai hedge fund eh, ágazat eh, jelenleg 250 milliárd eurónyi vagyont kezel, 50 ezer embert alkalmaztat, alkalmaz és 4 milliárd eh, euró adóbevételt nyújt. A pénzek nagy része nem gazdag emberek pénze, hanem nyugdíjalapoké és biztosítási alapoké, akik az EU polgárok érdekében forgatják a pénzeket. Ezek az intézmények azt mondták nekünk, hogy alapvetően elégedettek a fedezeti tőke alapok működésével, és bet akarnak befektetni ezekbe a, az alapokba. A Deutsche Bank a jó jogalkotást és a jobb szabályozást alapvetően támogatja a Deutsche Bank érdekei megegyeznek a szabályozó hatóságok, a kormányok és ügyfeleink érdekeivel. Nagyon sok pozitívum van ebben az irányelv tervezetben, például a regisztrációra vonatkozó e, e, dolgok, az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok, az nagyobb átláthatóság és az EU útlevél. Az elnök úr arra kért meg, hogy e, tartsa magam az bizonyos e, főbb kérdésekhez, Eh, fogalmazza meg a célkitűzéseinket. Eh, az irányelv fő célja a rendszerkockázatok eh, csökkentése és a befektetők védelme, valamint egy hatékonyabb szabályozó rendszer létrehozása. Ezeket támogatjuk. Ugyanakkor mint ahogy azt április 30-án, az április 30-ai változatát átnézve ennek az irányelvnek vannak bizonyos alapvető negatívumok is, amelyek a kockázatot növelik. A jelenlegi formájában, illetve eredeti formájában aggodalmas ez az irányelv Alapvető egyetértés van tehát a prime brokerage ágazat szereplői eh, részéről abban, hogy itt eh, komoly kockázatokat látunk. Ami a célkitűzéseket eh, illeti, ami a rendszerkockázati célkitűzést illeti a Delorazier jelentés és a Turner Review is eh, arra mutattak rá, hogy a, eh, tőke fedeze, a fedezeti tőke alapok nem játszottak szerepet a válság kirobbantásában. Valójában nagyon jól ellátták a befektetések védelmét. Ez rendkívül fontos eh, a befektetői közösség sem érzi úgy, hogy egy tervezett irányelv az ő érdekeiket képviseli. Az APG a legnagyobb nyugdíjalap menedzserei például egyértelműen kifejezték, hogy a javasolt irányelv bizonyos vonatkozásai a befektetők érdekeit alapvetően sértik. Az irányelv állítólag ezeket hivatott védelmezni, de az érdekeltek szerint mégsem teszi. Négy dologra koncentrálnék elsősorban a letétkezelőkre, eh, illetve a tőkeáttételre, emellett eh, röviden a marketing és a megbízás kérdéséről, tehát a piacra vitel, illetve a megbízás eh, kérdéséhez is hozzászólnék. Ez a szakbizottság megegyezett az ECON szakbizottsággal, hogy hogyan osztják szét a e, hatásköröket. Én e, a letétkezelők felelősségéhez nyúlnék elsősorban hozzá, illetve elsősorban azzal foglalkoznék, mégpedig a hedge fund ágazatra leszűkítve, mert ehhez értek legjobban. A hedge fund ágazat éveken keresztül egy nagyon sikeres működési modellt hozott létre. A szolgáltatás nyújtók között az alapkezelőt, az adminisztrátorokat, az értékelési szakembereket említeném, illetve a prime brokereket. A prime brokerek különböző funkciókat látnak el, megőrzői a őrzői a vagyonnak, és különböző értékpapír és pénzügyi szolgáltatásokat is nyújtanak. Ezeket a feladatokat a saját belső szabályzatuk alapján ellenőrzik, valamint az alapok adminisztrátorai is ellenőrzik a munkájukat. A jelenlegi modell rugalmas, lehetővé teszi a legjobb szolgáltatók ki választását, illetve több prime broker egyszerű egyidejű kiválasztását. Így, sőt, ez a folyamat a különböző szolgáltatások diversifikációja valójában a Lehman Brothers összeomlása óta felgyorsult. Minden olyan lépés, amely ennek a folyamatnak a visszafordítására irányul, kifejezetten aláásná a befektetőknek azt a jelenlegi igyekezetét, hogy csökkentsék a kockázatot. A jelenlegi modell költséghatékony, és még a mostani válság után is a az alapkezelők és a befektetők is jónak tartják és erősnek a, az irányelv javaslatai ettől eltérőek. Az UCIC eh, elvre alapozódnak elsősorban. Noha a piac, amit szabályozni igyekeznek, alapvetően eltér az UCIC eh, által szabályozott eh, piactól. Alapvetően tehát az irányelv a javasolt formájában kifejezetten ellene megy azoknak az elveknek, amelyeket a bizottság megfogalmazott felelősség kérdése, a letétkezelők felelőssége, minden veszteségért felelőssé akarnák tenni az alapkezelőket, kifejezetten, tehát felelőssé tehetők a veszteségekért, ha csak be nem tudják bizonyítani, hogy a veszteségbe következett volna mindenképpen. Az alapvető probléma az az, hogy az alapkezelőknek olyan kockázatokért is vállalniuk kell a felelősséget, amelyet nem tudnak ellenőrzésük alatt tartani. Ez a közös érdekek ellen hat. Vagy megnövekednek a költségek, vagy pedig egész egyszerűen a prime broker eh, cégek eh, nem vállalják eh, a munkát. A prime brokerage piac jelenleg is egy versenyuralta piac, az OCC, elfben, az UCIC irányelvben létezik a felelősség kérdése. Az új irányelv tervezet azonban még ennél is szigorúbban jár el. Ez a szigorúbb felelősség azt jelenti, hogy minden olyan veszteségért felelősek, amelyet nem tudnak ellenőrizni. Ennek a következményei, mint mondtam, a magas költségek, a befektetési hozzáférés csökkenése a nem EU piacokon belül. Ez ugyanis egy globális piac, amely, amelyen belül mindenhol eszközölnek befektetéseket. A szolgáltatók is a világ minden táján osztanak szolgáltatásokat. A jelenlegi felelősségi szabály, amely uralkodó ezen a piacon, megfelelő biz, védelmet biztosít a befektetőknek. E, nem bizonyította be róla senki, hogy ellene megy a befektetők érdekeinek. Természetesen juthat szerep a további e, szabályozásnak, de költségeket nem szabad, hogy egy ilyen szabályozás okozzon, ha csak nincsen annak valami fajta bizonyítható haszna. A főbb prime brokerek egyébként regisztráltak, és nagyon jól szabályozottak a deutsche a prime brokerage üzletágát, a az amerikai és a brit, valamint német értékpapír felegyeleti szervek is ellenőrzik. Most átérnék a tőkeáttétel korlátozásokra, illetve a jelentéstételi kötelezettségekre. Hadd mondjam meg azt, hogy elsősorban különbséget kell tennünk a tőkeáttétel és a kockázat között a tőkeáttétel nem jó jelzője a kockázatnak, ugyanis a tőkeáttételt elsősorban azoknak a, annak a vagyonnak a természete befolyásolja, amelyet eh, áttesznek. mindenfajta korlátozás, amely a tőkeáttétel útjába eh, kerül, csökkenti a termékek megújításának lehetőségét és a befektetők választási lehetőségeit is korlátozza. A haszna viszont nagyon kevés. Támogatjuk a jelentéstételi kötelezettséget, ugyanakkor annak a hasznossága és a jelentéstétel módja rendkívül fontos, mert nem akarjuk a befektetők érdekeit sérteni. A szakmai szervezetek már most is a kockázatfeltárást ajánlják. Az, hogy globálisan egyöntetű legyen a piac rendkívül fontos, és az Európai Központi Bank is arra felszólította fel a bizottságot, hogy a dialógust a nemzetközi partnerekkel folytassa, különösen az amerikai partnerekkel nemzetközi természete van ennek az ágazatnak, és éppen ezért vannak kockázatai az eltérő szabályozásoknak. A marketing és ekvivalencia feltételekre térnék itt ki. Az EU szakmai befektetői, amelyek a nyugdíjalapoknak, nyugdíjalapokat szolgálják, egy rossz jogszabályjal a piacok nagy részéről ki lennének zárva. Köszönöm a figyelmet, a Deutsche Bank eh, mindig is eh, a nyitott dialógus eh, híve volt a befektetők érdekében is. Köszönöm szépen. A következő felszerelő Sony Kapor. Uh, ah, There have been three key developments which have led to this current... Három olyan fejlemény volt, amely eh, ide vezetett. Az egyik eh, a befektetési iparág, amely csak egy kis iparág volt, most azonban már ez kifejlesztődött, és ezzel most már együtt jár a felelősségvállalás is, illetve az is együtt jár ezzel, hogy károkat okozhatnak nem csak a pénzügyi gazdasági téren. A második aspektusa ennek eh, az az, hogy eh, most épp a legnagyobb gazdasági és pénzügyi válság közepette járunk, és eh, akárcsak más pénzügyi befektetők, az alternatív befektetési alapok is hozzájárultak ezen válsághoz, a, azzal szemben, amit az előttem szóló mondott. A válság ezen kívül kiemelte a belső piac fontosságát is, és hangsúlyozta azt is, hogy együtt az Európai Unió országai sokkal jobban tudják eh, kezelni a válságot, mint egyedül egyenként, amely arra irányul, hogy még több EU szabályozása van itt szükség. Tehát ez az IAMF-nek a kontextusa. Nagyon fontos ez, a, eh, ez az ágazat, és eh, szükség van a további szabályozásra is, tehát itt fel kell zárkózni. A hedge fundok 50%-át jelentik a tőzsdei kereskedelemnek 2007. január és márciusa között a private equity, a magántőke alap nál volt a legnagyobb kereskedés, tehát óriási üzlet ez, és az alternatív befektetési alapok esetében kisebb alapok vannak, és ezeknek is óriási hatása volt. Mégis úgy tűnik, hogy a Lehman, amely a, kiváltotta a válságot, ez így tűnt, de ez nem jelenti azt, hogy hogy eh, ha nem lett volna válság, akkor a Lehman nem bukott volna meg. A tőke áttétel, ami accident of history that the trigger proved to felvásárlás. Ez eh, ugyanígy előfordult a hedge fundoknál is, de az, amikor megjelent a válság, azt mondták, hogy az alternatív befektetés alapok nem voltak felelősek, azonban az válságot még jobban felerősítették az alternatív befektetési alapok. Azt láthattuk, hogy óriási szociális kockázatot jelentettek a fedezeti alapok, a, illetve a magántőke alapok, és ez ahhoz vezetett, hogy nőtt a munkanélküliség, és további szociális biztonsági kockázatokhoz vezettek. Tehát ez a válságnak a kontextusa, és ez az alternatív befektetés alapok szerepe ebben. Ezért kell itt szabályozni az alternatív befektetési alapok esetében négy dolgot kell figyelembe venni. Az egyik a befektetői biztonság. Láttuk ezt a ö, ö, ingatlan válság miatt is, a Madoffnál is lát, láttuk ezt. Ez az, ez az első dolog, amelyel foglalkoznunk kell. A másik pedig a piaci integritás, még akkor is, hogyha a befektetőket nem érinti ez a dolog, akkor is érintve lehet a londoni tőzs, de még akkor is, hogyha valaki nem fektetett be hedge fundba, a londoni tőzsdén jelzett hedge fund kihat a piaci műveletekre, és így kihat majd a veszteségekre is. Tehát a piacok integritásával is foglalkozni kell, és ez nincs benne a jelenlegi alternatív vezetési alapokról szóló irányában. Mindenképpen ügyelni kell arra, hogy ne csak egy intézményre koncentráljunk, hiszen nagyon különböző intézmények hasonló stratégiákat alkalmaznak a hedge fund csoportokon belül, amelyek növelik a rendszerkockázat esélyét. A negyedik aspektus, ami ugyancsak nagyon fontos, hogyha a szociális piacgazdasággal foglalkozunk Európában, és ez pedig a e, fiskális problémák, illetve a munkanélküliség problémája, e, és ez növeli a szociális kockázatot is, hogyha vannak e, magántőke alapok, és egy nagyon kis szektorba prioritizálják a profitokat, ez is növeli a munka nélküliséget. Ezzel is foglalkozni kell. Tehát ez a kontextus, de nézzük most a alternatív befektetési alapokat, és majd a specifikus kérdésekre a kérdés-válaszok körben válaszolok. Először is a befektetők védelme. Úgy tűnik, hogy ennek a rendeletnek pontosan ez a célja, ennek az ilyenek ez a célja. Van itt az a feltevés, hogy eh, ha befektetőkkel foglalkozni, ha megnézzük eh, a hedge fondokat, akkor azt láthatjuk, hogy már így is bizonyos információkat közreadnak. Ez nem jelenti azt, hogy Bernie Madoff eh, nem történt volna meg. Nem jelenti azt, hogy hogyha meg lett volna az információ, akkor se fetette volna be a hedge fundba. Ezen tovább kell lépni. Az befektetők befektetnek és néha kockáztatnak. Tehát nagyon fontos az, hogy még növekedett mértékben adják közre az információkat a szabályozóknak is, akik így egy áttekintést kaphatnak. Ez az első aspektus. A második az az, hogy a befektetői védelem során, ahogy az alternatív befektetés alapokat kezelik, itt nem beszélnek, az, itt csak az EU alapokról beszélnek. Az USA-ban sokkal erősebb a szabályozás. Itt azt mondják, hogy az USA alapra az USA joga vonatkozik. US money, or if it has a US... 25 milliónál nagyobb az amerikai befektetős, vagy egy amerikai nemzet te, intézményes befektető van benne, tehát már is az amerikai törvények lesznek érvényesek, ami azt jelenti, hogy az európai befektetők, akik külföldön fektettek be, továbbra is veszélyeztetve lennének, miközben az amerikai befektetők pénzeit az amerikai jog védené. E, tehát itt meg kell szüntetni ezt a különbséget. E, öböl arab befektetők, kínai befektetők, e, amerikai hedge fundokon keresztül Európában fektetnek be, instabilitást okozva, és közvetve a nyugdíjalapoknak és a biztosítóknak nagy károkat okozva. Ezzel nem foglalkozik a jogszabálytervezet, holott ez is a befektető védelem körébe tartozik a monitoring is, és nem csak a rendszerszerű védelem. Tehát sokkal keményebben kell megfogalmazni a hatáját az irányelvnek, és az amerikai jogszabály valójában itt példát mutathat. A második dolog, amiről itt beszélni szeretnék, az a társadalmi kockázat. Itt az irányelv teljesen eltekint a tőkeáttétel e, a private equity területén témakörtől. E, nos, e, alapszinten nem használnak, nem használják a leverage taktikáját, de valójában tőkeáttétel nélkül a private equity sem tud profitot realizálni. Valójában a hedge fundoknál a private equity sokkal inkább alkalmazza a tőkeáttétel módszerét. Tehát itt van egy társadalmi kockázat, eh, amely eh, a gazdasági költségek eh, velejárója, és amely az egyre növekvő kockázatnak a velejárója, akkor, hogyha a private equity alapok vásárolnak fel cégeket. Tehát ez megint csak egy, egy tanulsága lenne ennek a válságnak, amit meg kell tanulni. A kollega beszélt itt a díjazásról, illetve a letétkezelőkről is, illetve a valuationről, tehát az érték meghatározásról. Nos, hogyha lenne, lett volna <clears throat> független érték meghatározás a válság előtt bármilyen komplex eszköz segítségével, akkor lehet, hogy elkerülhető lett volna a válság valójában nem volt független értékmeghatározás. Éppen ezért a valuation rendkívül meg kell eh, erősíteni és függetlenné tenni. Ami a letétkezelést illeti, eh, itt azért a depository és a custodian eh, function között különbséget tennék. Amerikában például ez egy nyilvános funkció, amit egy társaság kezel. Azt gondolom, hogy az irányelven belül is jobban meg kell különböztetni a custodian felelősséget, akik egy közvetítő szerepet játszanak, a bankok is lehetnek ilyen letétkezelők, Megint, hogy emlékeznünk kell arra, hogy a jutatások tekintetében eh, hol van az ellenőrzési pont. A pénzügy egészen más kérdés, hogyha valaki egy jó fogorvos, eh, akkor sokat kereshet, és lehet, hogy 80 órát eh, dolgozik, de nem, nem keres többet, de hogyha valaki egy jó író mondjuk, megírta a Harry Pottert, akkor több millió, millió dollárt kereshet, de általában nem túl gazdagok a művészek, a verseny azonban a szokásos cégeknél, például egy autógyárnál általában arra használják fel ezt a kifogást, hogy csökkentsék a fizetéseket, és ugyanez igaz a banki rendszerre is. Ne feledkezzünk meg arról, hogy más a pénzügyi világ struktúrája, ugyanaz az erőfeszítés kell ahhoz, hogy valaki 10 millió dollárt, vagy 1 millió dollárt kockáztasson egy derivatívában. Éppen ezért a profitom gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra tízszeresére növekszik. Ez azt jelenti, hogy nekem akkor tízszer ennyit kell keresnem? Nem. Ez a válasz különösen azért, mert az én cselekvésem, vagy az én tevékenységem a az adófizetők számára is költséget jelent, illetve az, a jóléti rendszer szempontjából is ez az irányelv tartalma. Az utolsó dolog, amit említeni szerettem volna, az átláthatóságra vonatkozik. Ez nagyon kritikus jelentőségű ebben az iparágban, hiszen ez az iparág az korábbiakban is és most is olyan titkosításokkal van körülbástyázva, amelyek miatt az adórendszer elesik jelentős jövedelemtől, és ezt a, egyfajta adóarbitrázsnak is nevezhetjük. A második kérdés a rendszer kockázatban az, hogy összekapcsolódnak az pénzügyi szereplők, a fedezeti alapok ilyen módon járnak el, nagyon összehangolt vagy összekötött a különböző pénzügyi szereplő tevékenysége, ezért nagyon nehéz szabályozni ezeknek a szereplőknek a tevékenységét. Ennek ellenére a fedezeti alapoknak nagyon nagy a jelentősége, és ezért csak az európai központi bankok rendszere tudja felügyelni ezt a tevékenységet összehangolt módon, enélkül lehetetlen a felügyelet. Enélkül nem tudjuk ellenőrizni a rendszer kockázatot, további hatáskörökre van szükség annak érdekében, hogy az hitelátétel csökkenjen, a pozíciók kisebbek legyenek, a kitettség bizonyos túlfűtött ágazatokban kisebb legyen. Enélkül ez az egész elképzelés, az, hogy az európai rendszerkockázat testületet létrehozzuk, nem fog működni. A fedezeti alapok, a magántőket befektető cégek túlságosan nagy hatalommal rendelkeznek, nem lehet ugyanolyan szinten szabályozni őket, felügyelni, ugyanolyan szigorú felügyeletre van szükség itt is, mint a pénzügyi ágazat más területén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az én órám szerint 13 percünk van a kérdés feleletekre. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés, megjegyzés. Igen, tessék, tessék Budó koréga. Da, mulțumesc. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. kapor úr szavai érdekes gondolatokat vetettek fel bennem. A, leg, a közelmúltban olvastam Obama elnök üzenetét, de ezek a, ebben nem szerepelt semmilyen fedezeti alapokról, vagy az különböző államok által fenntartott befektetési alapokról, a szoverén alapokról, és semmit nem mondott arról, hogy hogyan kell ezekkel a problémakörökkel megbirkóznunk. Éppen ezért nagyon érdekes, hogy különbség van például a fedezeti alapok és magánbefektetési alapok között egyik részéről, a másik részéről pedig a kölcsönös befektetési alapok között. Itt professzionális befektetőkről van szó az első esetben, a második esetben pedig magánszemélyekről. Kapor úr is elmondta, hogy a fedezeti alapok még ha nincsenek is magánbefektetőik, akkor is eh, szerepelnek a tőzsdei jegyzésben, és amikor csökken a részvények értéke, mindenki veszít. Például, hogyha én egy olyan eh, gyárba fektetek be, amely gombokat gyárt, veszteséges, akkor eh, ez azt jelenti, hogy én is védelmet élvezek. Ami az eltételt illeti, ezt is nagyon szigorúan kell szabályozni, hiszen itt is nagyon nagy a rendszerkockázat. a bankoktól veszik kölcsön az ezekbe befektetésekben forgó pénzeket, ezért fontos a szabályozás, hiszen itt a szükséges szintű védelemről van szó. Köszönöm szépen, Régner eh, asszony, még utána pedig ismételt megadom a szót a szakértőknek. Köszönöm szépen ezeket az előadásokat, valóban izgalmasak voltak. Eh, Bodó úrhoz csatlakoznék, a nyugdíjalapokhoz, illetve a befektetői védelemhez. Ennek kapcsán az érdekelne, hogy mit gondol erről az első felszólaló, főként a speciális problémák esetében a nyugdíj alapoknál. Teljesen más a struktúrájuk, másak az igényeik, ami az információkat, a transzparenciát, átláthatóságot, illeti, illetve a kockázatokról való információt illeti. A második kérdésem a, az ön mit gondol arról, hogy mit kell figyelemmel kísérni a bizottsági javaslatban, mit lát ön, mit kellene kiemelni, hiszen valakinek mégiscsak viselnie kell majd a kockázatokat. Thank you very much, Mr. Chairman. I just wondered whether... Köszönöm. Köszönöm szépen. Felmerült néhány kérdés a két előadással kapcsolatosan. Az első az, hogy tudjuk-e pontosítani a Madoff esetet, és hogy ez kapcsolódik-e egy fedezeti alaphoz, hogyha nem fedezeti alap volt, akkor milyen struktúrában dolgozott, hiszen sokszor Madoffot úgy említik, mint a hedge fundra egy alapot, de nem arról van ott szó, én úgy érzem, de engem érdekelne, hogy hogyan gondolkodnak erről a szakértőink és hogyha ez nem fedezeti alap volt, akkor miért arra hozzák fel példaként? Nem tűnik ez logikusnak. A második gondolat. Nagyon érdekes, amit mondtak a magánbefektetési alapokról. Tudom, hogy megoszlanak a vélemények. Amikor először felmerült ez a kérdés a parlamentben, akkor a Telekom Denmark ról volt szó, és aztán volt egy, egy, egy saját kezdeményezésű vélemény ezzel kapcsolatosan. Beszélünk a csődbe jutott cégekről, az Egyesült Királyságban van sok ilyen cég, gondolom mindkét előadónk tudja ezeket az eseteket, amelyek korábban csődbe mentek. A munkató, munkavállalók aggódtak a munkahelyeik miatt, és az ilyen alapok megmentették ezeket a cégeket, munkahelyeket hozva létre. Talán jó volna mindkét oldalról megvilágítani, ezeket a kérdésköröket nem leegyszerűsítve azt. Aztán az eltétel kérdése is nagyon érdekes a áttétel. Az fedezeti alapoknál milyen mértékű az áttétel a bankokhoz képest? Én tudom, úgy gondolom, hogy a bankoknál sokkal magasabb az áttétel aránya. Én ezt szeretném kideríteni, hogy mi a valóság ebben a tekintetben. Azután az EU-s nyugdíjalapok mennyire fektetnek be EU-n kívüli alapokba, és hogy mennyiben kockáztatják a nyugdíjasok megtakarításait. Er Még egy kérdés a Medov ügyel kapcsolatban. Nem lehet, hogy Medov az egyetlen jó eredménye a válságnak, mert hogyha nem lett volna a válság, akkor ez az ügy éveken át tartott volna tovább és az, hogy a befektetők visszahívták a pénzüket, csak így tűnt fel az egész ügy. Igazából nem kötődik Madoff a válsághoz, és nem inkább a Madoff ügy a rossz amerikai helyzet példája? Először Bölön úr, majd Kapor úr. If I could, um, maybe start off with, um... Hadd kezdjem akkor a Madoff ügyjel, mert többen felemlegették azt gondolom, hogy a Madoff az nem egy hedge fund kérdés, egy nem egy... Ő egy csaló volt, egész egyszerűen. És hogyha a megfelelő jogorvoslatban gondolkozunk, illetve a levonandó tanulságról, akkor az az, hogy egy független Eh, felügyeletet kellett volna gyakorolnia a befektetőknek, eh, meg kellett volna nézni, hogy azok a vagyonok léteznek-e egyáltalán és eh, hogy egy megfelelő audit folyamat legyen, a, ami, ami, ami kötelezően működik. A befektetők pedig kellő gondossággal járjanak el, mielőtt befektetnek, és igazolják a rendelkezésükre álló információt, ami pedig az elnök úr hozzászólását illeti. Ez szerintem nem függ össze a két dolog. Egyszerűen csak gyorsabban gyorsabban történt meg az összeomlás, ez egy piramis játék volt valójában, tehát itt valójában plusz pénzt spóroltak meg úgymond a, a, a befektetők, akik, akik egyébként elvesztették volna a pénzüket. Nos, ami az átláthatóságot illeti, azt gondolom, hogy ez az ágazat a nyugdíjalap befektetők részére eh, nagy E, e, átláthatóságot biztosít, az APG és egyéb e, nagy nyugdíj alapok nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy megvizsgálják az alapok tevékenységét, és az ezzel foglalkozó információt megkapják a menedzserek, és így jobban meg sikerül őrizni a befektetők pénzét, de megint csak a kellő gondosság fontosságára figyelmeztetnék. Ami pedig itt az áttételi kérdést illeti, Kamál úr tette ezt fel, hogyha a, a, az elmúlt hét év teljesítményét vizsgáljuk, és a különböző kockázati osztályok számadatait látjuk, akkor vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy mondjuk az átlag hedge fund az olyan 10-20%-ot vesztett, még egyéb alapok 30-40 vagy 40-60%-ot. Tehát a hedge fundok, a fedezeti alapok jobban meg tudták védeni a befektetők pénzét, sokkal hatékonyabban őrizték meg a befektetett tőkét, mint még a többi kockázati alapkezelők. Tehát ennyit szólnék, ennyit mondanék a kérdésekre, ennyit válaszolnék válaszolnak a kérdésekre. Köszönöm, Kapor úr! Nos, visszatérve a fedezeti alapokra, eh, hogy Obama úr azt mondta, hogy nem ők okozták a válságot. Eh, nos, eh, hadd ismételjem meg azt, amit én mondtam. Ennek a válságnak a kirobbantója nem a fedezeti tőkealapok voltak, hanem az, hogy ők szabják meg a piacot, mégpedig a modell miatt, amit, amit követnek, és hozzájárultak ahhoz, hogy gyorsan végbe menjen ez a válság, illetve élesen zuhanjanak a befektetések értékei tehát növelték a válság mélységét és kiterjedését. Ami a magántőke szerepét illeti, ugye két rendszer van, az egyiknek kicsi az áttétele, a másiknak nagyobb az áttétele, mind a kettőt ugyanazt a sok érte. Nyilvánvalóan a jobban eladosodott rendszer, amely amely nagyobb áttétellel dolgozik, az közelebb van a szakadékhoz. Hogy más esetekben, amikor össze-vissza kölcsönöztek ész nélkül, mindenfajta covenant nélkül, és mindenfajta hitelező védelem nélkül, akkor ugye annak az oka, hogy nem láttunk még nagy összeomlásokat a a, a tőkeáttételes vagy hiteláttételes felvásárlások esetében az egész egyszerűen azért van, mert még nem telt el elég idő. 5-7-szeres hiteláttételeket láttunk, amelyek egyelőre állnak, egy kockázatosabb rendszer alakult ki egész egyszerűen, és éppen ezért a hedge fundok hozzájárultak a rendszer kockázatosabbá válásához. Ez pedig majd a társadalom fogja megfizetni. Ami a Madoff és hedge fund ügyet illeti, illetve összefüggést illeti, egyetértek a kollégával, két dologra mutatott rá a Madoff ügy. Az egyik arra, hogy a, az egyik az, hogy a létező mechanizmusok azok nem működnek. Még csak azt sem igazolták, hogy léteznek-e az értékpapírok. A másik pedig az, hogy a befektetők egyáltalán nem jártak el kellő gondossággal. Mindenki úgy gondolta, hogy az alapokat kellő gondossággal kezelik, nem vizsgálták meg, hogy nem egyszerűen Madoff zsebébe landolnak-e a pénzek. Mindenképpen ez is az részét kell, hogy képezze ennek a csomagnak. Ami a azt illeti, hogy a private equity hozzáadott értéke, nos eh, Moody jelentésből, a Moody's jelentéséből e, e, idéznék, amely megkérdőjelezi azt, hogy a private equity cégek egy egyáltalán képesek-e eh, hozzáadott értéket, illetve nyereséget termelni a befektetőknek. Nos, hogyha megvizsgáljuk eh, a tőzsdék eh, emelkedésének időszakát, akkor azt látjuk, hogy a 82-90 százaléka a nyereségnek rendkívül könnyen megmagyarázható pozitív nyereséget ezek nem nagyon képeznek. A hedge fund eh, szektor viszont eh, képez pozitív eh, nyereséget, ez azért van, mert a többféle stratégiát követhetnek. Például tőke eh, áttételeket eh, is használhatnak, short selling technikát is használhatnak, amit eh, egyéb alapok nem használhatnak. Tehát nagyobb a manőverezési lehetőségük, derivatívák, a származékos tranzakciókat is alkalmazhatnak. Nyilvánvalóan a hedge fund ezért nagyobb nyereséget fog hozni. Itt most nem arról van szó, hogy öljük le a fedezeti tőke ágazatot, hanem az, hogy biztosítsuk annak a hasznosságát oly módon, hogy a pénzügyi piac többi részére, illetve nézve, illetve az egész gazdaságra nézve ne legyenek negatív externáliák. Én magam egyébként később majd egy írásos anyagot fogok eljutatni a bizottságnak a javaslataimkal. Köszönjük. Köszönöm szépen a két szakértőnknek, és akkor azt javasolnám, hogy térjünk is rá a tulajdonképpeni jelentésre. Megadom a szót Rég, Régler asszonynak. Én is szeretném megköszönni a két szakértőnek az előadásukat, hiszen ez a meghallgatás is megmutatta azt, hogy az alternatív befektetési alapok kérdése nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is egy nagyon fontos téma nem csak itt az Európai Parlament számára, hanem az Európai Unió számára is, és úgy gondolom, hogy eh, az európai állampolgárok számára is nagyon fontos eh, az, hogyha lesz egy ilyenfajta európai szintű pénzügyi eh, szabályozás. Lenne egy rövid megjegyzésem is. ezek arra, ez arra vonatkozik, hogy milyen módosítókat fogalmaztam meg. Számomra nagyon fontos volt az, hogy egyfajta egyensúlyt hozzak létre, legalábbis próbálkozzak egy ilyenfajta egyensúly létrehozásával. Egyrésztről a kockázatok, másrésztről pedig a felelősségvállalás között. Amit mi laikusokként láttunk az elmúlt időben, az elmúlt években, az az volt, hogy, hogy is mondjam, nagyon gyakran negatív hatásokat eh, láthattunk. Azt láthattuk, hogy az ágazatban óriási fizetések voltak, rövid távon cselekedtek, csak egyfajta egyensúlytalanság alakult ki eh, a kockázatvállalás között, illetve a jogi felelősségvállalás között. Ez számomra, ez volt a kiinduló pont, a jogi szakbizottsági munka kapcsán. Léne elnök úr már elmondta, hogy a megerősített együttműködés ellenére, és annak ellenére, hogy felosztottuk a munkát a szabadságunk illetve az illetékes Ekon szakbizottság között, nem egyszerű meghúzni a választóvonalakat, de azért ezt megpróbáljuk, és nagyon örülök annak, hogy nem került ez az elnökök értekezletére ez a kérdés, hanem a két szabadságsági elnöknek sikerült a feladatokat egymástól elhatárolnia. Lenne néhány fő pontom. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy meg, nehéz meghúzni jelenleg a választó vonalakat. Amikor a véleményemet megfogalmaztam, eh, akkor még nem igazán volt lezárva ez a probléma. Elsősorban úgy gondolom, hogy egy európai szintű megoldásra van szükség, a bizottság megközelítését tehát támogatni kell ilyen szempontból. Tudom, hogy sokan kritizálják azt a megközelítést, hogy kinek kell végső soron szabályoznia. Mert a címben is megmutatkozik ez, és a bevezetőben is elmondtam azt, hogy most nem arról van szó, hogy az alternatív értetési alapok menedzserével foglalkoztunk. Úgy gondolom, hogy Kapur úr nagyon jól érvelt e mellett. Arra van szükség, hogy egyfajta igazi európai pénzügyi szabályozást hozzunk létre. Nem csak a menedzsereket kell szabályoznunk, hanem amikor az alapokat is. Mert különben kiskapuk jönnek létre, és egyfajta látszólagos biztonság fog kialakulni a befektetők számára. A befektetők védelme, ahogy mondtam, az egyik legfontosabb cekötőzésünk, de a rendszer kockázatok elkerülése is nagyon fontos. A határértékeket már a, egy másik jelentésben felvetették, úgy vélem, hogy a küszöbértékek nem megfelelőek, ezt már az elmúlt ülésünkön is elmondtam. Stoiber úr a jobb szabályozásról is elmondta azt, hogyha már nem szabad 100 wattos körtéket előállítani, akkor biztos lesznek nagyon okos előállítók, akik találnak egy utat arra, hogy egy 99 wattos izót gyártsanak. Ezért úgy gondolom, hogy ugyanilyen innovatív a pénzügyi piac is, hogy kikerülje a szabályozást, és ezért véleményem szerint a küszöbök, küszöbértékek megadása nem igazán jó megoldás a szabályozáshoz. Pontosan ebben a szakbizottságban úgy gondolom, hogy olyan szabályokról van szó, amelyeknek átláthatónak kell lenniük, és amelyek jogi szempontból megalapozottak, és a módosítóim is erre fókuszálnak. Először is itt vannak az értékelő helyek, itt ezeknek nem csak függetlennek kell lenniük, ez abszolút kötelező érvényű, hanem emellett még tanúsítványjal is rendelkezniük kell lenniük. Hogyha mindkét kritériummal rendelkeznek, akkor lehet biztosítani azt, hogy valóban minőséget képviselnek majd Európában. Ugyanezt a minőséget kell ezeknek a független értékelőknek biztosítaniuk egész Európa szerte. A hedge fundokban a bónusz kifizetések nagyon sokat jelentenek, sokkal magasabbak, mint a bankoknál kifizetett bónuszok, és ezért nincs értelme annak, hogyha itt értelmezés szintű játéteret hagyunk, annak nincs csak értelme. Célom volt az is, hogy az újonnan létrehozott hatóságokat is bevonjam. Itt van a rendszerkockázat testület, illetve a makro kockázatokkal foglalkozó ügynökség. Itt az információs kötelezettségek kapcsán néhány paragrafust felvettem, amelyek rámutatnak az új ügynökségek szerepére. És kitértem még az Európai Értékpapír ügynökség kérdésére is. Ha több mint három tagállamból az ABA-kat kitiltják, akkor ennek a, az új ünösségnek kell majd illetékesnek lennie, mert különben zűrzavar jön létre. Ezen a területen már nagyon sok tapasztalatot tehetünk szert, hiszen tudjuk, hogy különböző nemzeti szintű szabályozás van. És eh, itt eh, az Európai Értékpapír Felügyelet sokat eh, segíthetne. Még egy célom volt, mégpedig az, hogy én korábban munkavállalói képviselő voltam, és nagyon fontos emiatt számomra az, hogy legyenek információs és konzultációs jogai a munkavállalóknak, Tudom, hogy nagyon nehéz ez, de mégis megpróbáltam azt, hogy nem, ne csak a befektetői védelem legyen előtérben, hanem azok a problémák is, amelyek a betétesek számára jelenik meg. Például, hogyha nem tudják, ki a munkaadó, a hedge fundoknál ez probléma lehet. Erre is ügyelni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentését. Wikström asszony kíván szólni. Tack så mycket för detta, herr ordförande. Och jag vill börja med att tacka våra... Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a vendégelőadóinknak. Köszönöm az előadásaikat, illetve köszönöm az előadott Frikner asszony munkáját. A hedgefundokra vonatkozó irányelv olyasmi, ami nagyon nagy jelentőségű munka, bár lehet, hogy a mi szakbizottságunkra egy kicsit ráerőltették ezt. Én nem dolgoztam ezen. Sean Bowles foglalkozott a pártomon belül erre, ezzel a témával. Beküldött egy szöveget, amit szeretnék most felolvasni. Elnézést kér Bolsz asszony, hogy nem lehet jelen a meghallgatáson, ütközik a felügyeleti csomaggal kapcsolatos üléssel, ő az elnök ennek, ezért szeretnék néhány szót szólni a nevében, idézem. Köszönöm az előadónak a jelentését. Sok olyan kérdés van, amelyel kapcsolatosan angájaim vannak. Néhány fontos dologra korlátozódnék most. Az alapvető probléma Regner asszony jelentésével, illetve a bizottság eredeti javaslatával az, hogy nem kiegyenlített a feltételek, nem kiegyenlítettek a feltételek az AEF és az egyéb módon fellépő, hasonló módon fellépő piaci szereplők között méltánytalanul diszkriminál egy bizonyos iparágat. Hogyha ezen az úton megyünk tovább, akkor arra jutunk majd, hogy az AIFM csak 25%-át fogja felügyelni a tőzsdén kívüli cégeknek. A fejlesztési tervekre vonatkozik ez, az összeférhetetlenségi szabályokhoz, a külső és belső szakpolitikákhoz, és egy olyan állami alap, amelyben mondjuk 50, amelynek 50%-a van egy tőzsdén kívüli befektetési alapnak. Egy ilyet nem lehet ellenőrizni, felügyelni ilyen módszerrel. Éppen ezért ez nem méltányos és nem megfelelő szabályozás, ellentmond annak a célkitűzésnek, amely ennek az irányelvnek a célja, vagyis, hogy sikeres legyen a belső piac az alternatív alapok ágazatában. Úgy gondolom, hogy a megoldás átfogó, horizontális megközelítés volna, amely vonatkozik minden piaci szereplőre, és amely egységes szabályokat határoz meg mindegyikük számára. Egyéb esetben méltánytalanul büntetünk egy iparágat, és elfogadhatatlan önkényességet vég, követünk el a szabályozásban. Ennyi volt a az idézett Bolz asszony észrevételei, és hozzáteszi, hogy Régner asszonynal egyeztetni fog, vagy készen áll erre, illetve más szakértőkkel személyesen, bármikor, egy más alkalommal, és a magam nevében is szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért. Wikström, az is denke. Köszönöm szépen Wikström asszonynak. Nem hiszem, hogy ez a vitánk vége. Úgy gondolom, tegnap este sikerült nyugodtan átol, átolvasnom Régner asszony jelentését, és szerintem nagyon sok módosító indítvány lesz, amiről még vitázni fogunk. Szeretné csatlakozni ahhoz, amit ön is említett. Úgy gondolom, hogy a fő problémánk az az, hogy ebben a szektorban soha nem volt eddig szabályozás, és ez túlzásokhoz vezetett. Ami történt, az ahhoz vezetett, hogy csorbát szenvedett az a szektornak a hírneve, ezt a hírnevet vissza kell állítani, hiszen ezeknek az alternatív ötetési alapoknak van szerepe, ezeknek hatékony, hatékonyan kell működniük. Én attól félek, hogyha ezek nem fognak megfelelően működni, és nem lesznek hatékonyak, például a private equity esetében vannak olyan szabályozások, amelyek ahhoz vezetnek, hogy a vállalatoknak tőkére kell ö, szert tenniük, és ők lehet, hogy hátrányosabb helyzetbe kerülnek, mint azok, akik ezt az eszközt felhasználták. Tehát mindenképpen nagyon mérlegelni kell azt, hogy mit tesz az ember, és mit nem tesz. Úgy gondolom, hogy ezt ebben a szabizottságban még jobban meg kell ezt majd vitatnunk. Úgy vélem, hogy a módosítók határideje, ami február 5-ére van kitűzve, ezt szerintem ki kellene egy kicsit tolnunk annak érdekében, hogy több idő legyen arra, hogy elgondolkodjunk a javaslatokon, és akár saját javaslatokkal is előálljunk. Tehát azt javasolnám, és pont ezt egyeztettem az előbb, hogy 20, február 23 legyen a módosítók benyújtásának határideje, ez így jó is lesz, mert így lesz idő még a fordítások elkészítésére, és, és ezután fogjuk elkészíteni a végleges változatát a jelentésnek. Azt kérdezem, hogy szeretne a jelentés készítőben bármit mondani az eddigi megjegyzésekkel kapcsolatban. Nagyon rövid leszek, tisztelt elnök úr, a tartalmi vitát nem szeretném megnyitni, csak azt szeretném elmondani, hogy természetesen számoltam az önök megjegyzéseivel, és úgy gondolom, hogy nagyon kimerítő vitánk lesz még erről a témáról. Elnök, köszönöm szépen, akkor le is zárhatjuk ezt a napirani pontot. Ahogy mondtam, február 23-a a módos, módosító benyújtásának határideje. Következő napirani pontunk. Ez a Meinungsaustausch zu der Umsetzung des... Eszmecsere az Európai Közösségek Személyzeti Szabályzatának kettes cikkének végrehajtásáról üdvözlöm körünkben Nicholas David Beerfieldet, aki az EPSO igazgatója, az Európai Személyzeti Felvétel Iroda vezetője, és eh, azonnal meg is adom neki a lehetőséget arra, hogy eh, beszámoljon nekünk. Lesz majd erről a témáról egy jelentés tervezett. Öné a szó, tessék. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megadta ezt az alkalmat, hogy a kiválasztási de részéről megjelenjek itt. Az EPSO 2003 óta működik, az Európai Uniós intézmények hozták létre közösen. Nagyon nagy kihívás állt előttünk az, hogy megszervezzük a bővítéssel együtt járó felvételi feladatokat, és az első legfontosabb kihívás, amelyet az EPSZO kapott, az európai szemvívő, szemvevőszék véleménye szerint, amelyet tavaly adott át a tanácsnak és a bizottságnak, tehát szerintük igen sikeresen vezényeltük le ezt a feladatot, hiszen nagyon sok versenyeljárás kellett lefolytatni, de az EPSZO nem csak ezzel foglalkozik, hanem nagyon fontos szolgáltatásokat nyújt a különböző intézményeknek, és véleményem szerint az intézmények tudatában vannak, hogy méretüktől függetlenül, illetve a létszámuktól függetlenül a felvételi funkció nagyon lényeges az általuk termelt termék érték tekintetében. Az ilyen intézményekben a tőke nem készpénzt jelent, vagy aranyrudakat, vagy bármi mást, hanem a személyzet, a dolgozók jelentik a legfontosabb tőkét. Ezért nagyon fontos kiválasztani a megfelelő embereket, hogy megfelelően független és kompetens közszolgálati testület jöjjön létre. Az EPSO minden intézménynek megadja a szükséges szolgáltatásokat ebben a tekintetben. Ebben az összefüggésben az első öt év után egy újabb fázisba érkeztünk a bővítés kihívása után. 2007-ben nagyon sok munkát kezdtünk meg a következő szakaszra való tekintettel. Ennek a munkának az eredménye az volt, hogy 2008-ban minden intézmény hagyta az EPSZO fejlesztési programját. Ez a fejlesztési program nagyon fontos és jelentős módosításokat, javításokat tartalmaz a működésünkben. Ennek három fő pillére van. Az egyik a szükségletekre épülő fellépés, tehát nem csak az akut létszám hiány esetében fordulhatnak hozzánk, hanem előre próbáljuk jelezni, hogy milyen igényekre lesz szükség stratégiai szempontból az egyes intézményekben, megpróbálunk elébe menni ezeknek az igényeknek. És ebben az összefüggésben éves ciklusokban él, szervezzük meg a felvételi eljárásokat, hogy mindig legyen egy állandó tartalék, állomány, amelyből meríthetnek az intézmények, és persze nagyon nehéz előrelátni a különböző szakterületeken felmerülő igényeket. Megpróbáljuk felgyorsítani a folyamatot. Sok kutatást végeztünk a 27 EU-s tagállamban a legjobb gyakorlatok tekintetében. Más nemzetközi szervezeteknél, például az ENSZ-nél, Világbanknál, illetve az IMF-nél folytatott közvetlen felvételi eljárásokkal is összehasonlítottuk ezt, és arra jutottunk, hogy mi vagyunk a leglassabbak. Körülbelül két évre van szükség, hogy valaki végső soron felvételre kerüljön, ez elfogadhatatlan az intézmény számára és a jelöltek számára is a modern világban, hiszen itt nagyon nagy a verseny, gyakorlatilag háború folyik a tehetségért, hogyha nincsenek modern, hatékony és hatásos kiválasztási módszereink, akkor nem tudjuk tükrözni azt a modern imást, amelyel magunkhoz vonzhatjuk a legfontosabb tehetségeket, amelyekre szükségünk van a megfelelő működéshez. Megpróbáljuk professzionálisabban megszervezni a kiválasztást is, tudás alapú rendszer felől elindulunk, elmozdulunk egy kompetencia alapú rendszer felé, így aztán célzottabban tudjuk használni már az előválogatási szakaszban is a kompetencia alapú teszteket. Kiderült a kutatásaink során, hogy az Assessment Center a legjobb módszer arra, hogy a legjobbakat válasszuk ki. A programunk harmadik területe azzal foglalkozik, hogy mennyire vonzóak a munkahelyek, és mennyire sokszínű e, az a munka, amit itt végzünk. Olyan módon, olyan helyzetbe kell hoznunk magunkat, hogy a megfelelő embereket e, tudjuk megcélozni. Nagyon fontos eh, átalakulások elébe nézünk. Sok intézményben 30-40 százaléka a munkavállalóknak nyugdíjba megy az elkövetkezendő időszakban. Ugyanakkor demográfiai változásokat is átélünk majd a következő tíz évben, nem lesz elég fiatal tehetség, aki a munkaerőpiacra kerül, hogy eh, az igényeknek megfeleljenek. Tehát verseny lesz, olyan pozícióba kell hoznunk magunkat, hogy meg tudjuk találni ezeket a tehetségeket az Európai Unióban, de nem csak azokat, akik Luxemburgban vagy Brüsszelben laknak, hanem mind a 27 tagállamban. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy az intézményekben érvényesüljön a földrajzi egyensúly, és a diverzitást is biztosítani kell az intézmények személyzetében nagyon fontos, hogy ez tükrözze a társadalom sokszínűségét. Tehát a fejlesztési program, amelyet 2009-től 11-ig hajtunk végre, nagyon fontos javításokat eredményez majd a kiválasztási munkánkban. És úgy gondolom, hogy ez a fejlesztési program, amelyet az intézmények egyhangulag elfogadtak, ezért nagyon hasz, hálásak vagyunk, hogy ilyen aktívan részt vettek ennek a programnak a kialakításában és figyelemmel kísérjük az Európai Számvevőszék auditját is, az ajánlásaikat vagy már végrehajtottuk, vagy pedig most van ez folyamatban, a célunk az, hogy ezzel is javítsuk a működési módszereinket, az eredményeinket, hiszen a célunk, hogy első osztályú kiválasztási és felvételi szolgáltatásokat nyújtsunk az intézményeknek. Természetesen szívesen válaszolok minden kérdésükre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az EPSO az Európai Parlament gyermeke is, és ezért figyelünk annyira arra, hogy hogyan fejlődik és mi történik ott. Három kérdező van, és először is Masip kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. A jogi szakbizottság a második cikk szerinti jogszabályok alkalmazását is vizsgálja, különösen a tisztségviselőkre vonatkozó alapszabály szempontjából itt biztosítani kell a többnyelvűséget, illetve az, a földrajzi kiegyenlítettséget. Az EPSO szerint a legjobb módszer a második cikk alkalmazására, amire ő, amire ő is utalt. Ahogyan biztosítani próbálják ezt, amit az előbb idéztem, a többnyelvűség és a földrajzi sokszínűség tükrözését eh, a tisztségviselők felvételében. Köszönöm szépen. Sammeln, Herr Kollege Berlinguer, bitte. Berlinguer kollega lesz a következő. Igen, köszönöm szépen. Csak egy megjegyzésem lenne. Azt javasolják ebben a jelentés tervezetben, hogy a, hogy a kulturális alapja a felvendő hivatalnoknak eddig mindig a kompetencia alapján történt, de e, itt nem elég az, hogy csak a, a, a adott szakterületet ismerje valaki, főként az új e, e, hivatalnokok esetében, az új közalkalmazottak esetében nagyon sokfajta tudással kell rendelkezniük, ami pedig a jogi aspektust illeti, ezt le kell fordítani egyfajta kompetenciává. Úgy gondolom, hogy ez a fő feladata az EPSZO-nak, és ebbe kell befektetnünk. De egy kicsit azért össze vagyok zavarodva, amiatt, hogy ehhez az eredményhez módosítanunk kell a testületek összetételét, akik a felvételt, illetve a vizsgáztatást végzik. Vannak olyan testületek, amelyek különböző intézményeknél különböző feladattal rendelkeznek, és itt most gondolok a parlamentre, és ezen intézményeknek értékelniük kell azokat, akik részt vesznek a e, versenyvizsgákon. Tehát ez már egyfajta e, választást jelent. Megpróbáljuk a szolgálatot profibá e, tenni. Vagyis Tehát mindenképpen arra van szükség, hogy megfelelő, a igen megfelelő embereket vegyenek fel. Kompetencián alapján kell kiválasztani az embereket, de hogy ez a jó eszköz, nem tudom, hogyha az egyiket választjuk, vagy a másikat a költséghatékonyság alapján, mindig arra kell gondolnunk, hogy testületet profibbá kell tennünk, és arra kell gondolnunk, hogy ez ne okozzon nehéz helyzeteket, helyzeteket, amikor párhuzamos eljárások folynak, és amelyek akár akadályozhatják is a megfelelő eljárást, illetve az eljárások függetlenségét. Tehát ez az én kérdésem a tapasztalataim alapján. Köszönöm szépen! A következő felszólaló következik, Gruni úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit szeretnék túlmenni a személyzeti szabályzat kettes cikkén, és én inkább megvizsgálnám magát a felteli folyamatot. Ez gondot jelent nem csak itt az intézményeknél, hanem, hanem Olaszországban is. Tartalék listákat hozunk létre, amelyeket elfelejtünk évekre, nem tudjuk, mit, mit tegyünk velük. Például Olaszországban most volt egy versenyvizsga rendőröknek, és akik lekerültek a listára, azok utána kaptak helyet azonnal. Itt azonban több évig kell várni nálunk. Hogyha megpróbáljuk megváltoztatni a dolgokat, akkor azt is mondhatjuk, hogy lehet, hogy tíz emberre, kell, tíz emberre van szükségünk, és a tíz legjobb néhány hónap múlva megkapja a munkát, és nem maradnak munkanélkül, mert valaki nagyon jó a szakmájában, akkor automatikusan máshol fog keresgélni, hogyha nem kapja meg itt a fizetését, mert hiszen mindenki pénzből él végső soron. Elnök, szeretném kiegészíteni ezt a vitát. Ha jól értettem, itt tudás alapú megítélése van a jelölteknek, és most szeretnének rátérni a kompetencia alapú megítélésre. Igazából mindkettőre szükségünk van, olyan emberekre van szükség, akik tudják, hogy mit akarnak, és tudják, hogy olyan kell ezt elérniük. Tehát megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek arra, hogy ezt véghez vigyék. Nincs igazából egyfajta súlyozás a két különböző szempont között? Ha igen, akkor hogyan néz ez ki? Második megfontolásom, nem tudom, hogy ezt most tudományos szempontból nézik ezt. Én tudom, hogy hogyan kell felvenni embereket, hiszen már néhány éve foglalkozok ezzel, saját munkatársaim vannak. vannak. Úgy gondolom, hogy van egyfajta ö, képességük, ö, van egyfajta tudásuk, ö, azt is megnézem, hogy hogyan beszél velem, hogyan bánik másokkal, de ez vannak gyakorlati jellegű kérdések is, olyan egyszerű kérdések, amelyek ö, magától értetődőek, hiszen ö, valakinek a saját munkahelyén boldogulnia kell a napi teendőkkel is boldogulnia kell. Ezért azok, akik végső soron döntenek arról, hogy valakit felvesznek-e, azok nagyon fontosak. Hogyan lehet egy ilyen folyamatnál biztosítani azt, hogy azok az emberek, akik a, a, az adott intézménynél fognak dolgozni a parlamentnél, azok valóban tudjanak dönteni arról, hogy az adott személy képes elvégezni a feladatát az intézménynél, vagy nem. Vagy csak az EPSZO munkatársai fogják mérlegelni azt, hogy az adott személy a saját képességei alapján képes lesz-e majd elvégezni a munkáját. Köszönöm szépen! Thank you, Chairman. Okay, I shall attempt to respond to, uh, to all of these uh, Megpróbálok válaszolni, elnök úr, ezekre a kérdésekre. Ami a jogi követelményeket illeti, illetve a földrajzi megoszlást, eredetileg azért hozták létre részben az epszo t mert egy egyetlen intézményben próbálták összefogni a felvételt, ahelyett, hogy a különböző intézmények ezt maguk oldanák meg és azt hiszem, hogy az EPSZO legalábbis ezt a küldetését teljesítette. Az viszont nagyon lényeges véleményem szerint, hogy reagálják az elhangzottakra, Először is azt kell mondanom, hogy a fejlesztési program keretében olyan változásokat vezetünk be, amelyek figyelembe veszik a harmadik melléklet követelményeit, illetve az egyéb követelményeket. Semmi olyan változást nem tervezünk, ami ennek ellentmond. Bizonyos esetekben az végrehajtási mechanizmust módosítjuk, de az alapelveket nem változtatjuk meg, ezekre hivatkoztunk mindig az a felvétel során és a kiválasztás során, például az elbánás egyenlőségét, a méltányos eljárás biztosítását, a politikai és egyéb beavatkozás tilalmát. Ezek olyan alapelvek, amelyek garanciát jelentenek az, a független és állandó közszolgálati státusz megalkotására. És ezeket az alapelveket szeretnénk modernebben, hatékonyabban végrehajtani, hogy a megfelelő embereket hozzuk be a megfelelő helyre. Ami a többnyelvűséget illeti, ezek természetesen alapvető aggályok, alapvető követelmények, úgy, mint a földrajzi kiegyenlítettség is, nem nekem kell megítélnem az EPSO teljesítményét a földrajzi megoszlás tekintetében. Ez nem a szokásos üzletmenet 5-6 éve volt az elmúlt néhány év. A feladatunk az volt, hogy minél nagyobb számban vegyünk fel embereket a 12 új tagállamból, és nagyon rövid idő alatt, ezért nagyon nagy volt erre a hangsúly. Most visszatérünk talán először a 27 országra kiterjedő kiválasztásra, és ez nagyon fontos, ezt sokszor hangsúlyoztam, hogy, és ezt azoknak is hangsúlyozom mindig, akik a kommunikációval foglalkoznak, új kommunikációs stratégiánk van, és ez pontosan azt hangsúlyozza, hogy lépjünk ki a Brüsszel-Luxemburg buborékból, és próbáljunk meg azokból a tagállamokból megszerezni a jelölteket, ahol a legnagyobb nehézségekkel találkozunk. Természetesen ebben együtt kell működnünk a tagállamokkal. Például holnap utazom három napra Berlinbe, ahol egy nemzetközi intézmények által szervezett, vagy számára szervezett munka állásbőrzén fogok részt venni. Ezt pontosan azért szervezték, hogy, illetve azért megyek én oda, hogy hangsúlyozzuk a földrajzi kiegyenlítettséget. Aztán valamikor nem tudunk mit tenni, hiszen vannak olyan országok, ahol sokkal magasabb a kezdőfizetés, mint nálunk, ezért talán kevesebb, kevésbé lesz vonzó egy EU-s állás. Aztán vannak országok, ahol jobb a státusza, jobb a sajtója az EU-s munkavállalásnak, és éppen ezért megpróbálunk ezekkel a problémákkal zöldögre vergődni. Ami a sok nyelvűséget illeti, ez egy nagyon fontos alapelv. Az elmúlt években az EPSO az intézmények kérésére nagyon nagy hangsúlyt fektetett a nyelvtudásra, de túlzottan hangsúlyoztunk három főnyelvet és nem a sok nyelvűséget, és éppen ezért hozzájárultak az EPSZO javaslatához, hogy változtassunk ezen a megközelítésen. A 2009-es évtől 23 nyelven elérhető a weblapunk. A versenykiírások, ez egy alapvető jelentőségű dokumentum, ez határozza meg a játékszabályokat, ezt teljesen átírtuk, egyszerűsítettük, lerövidítettük, és mind a 23 hivatalos nyelven elérhető minden meghirdetett versenyvizsga esetében. Ez nagyon fontos feladatunk volt, és végre is hajtottuk, erre büszkék vagyunk. Emellett az előkiválasztási teszteket 23 nyelven fogalmaztuk meg, illetve 2011-től lesz ez. A világon nincsen egy intézmény, amely ezt meg tudja tenni. 2010-ben a nyelvi verseny esetében már speciális előválogatási tesztet készítettünk mind a 23 nyelven. Itt tehát nagyobb hangsúlyt fog kapni a kiválasztásban a többnyelvűség. Csak az epso nál van meg egy olyan hatékonyság, amelyet természetesen a a működési körünk szélessége tesz lehetővé. Egyetlen intézmény önmagában nem tudná létrehozni azt a kritikus tömeget, amely lehetővé teszi ezt a fajta hatékonyságot ami a kompetenciákat illeti. Két kérdés vonatkozott eh, erre, a kompetencia kérdésre. Nem csak úgy a levegőből kaptuk ezeket az, eh, a kompetenciákat, hanem elemeztük a munkaköröket, vezető szakértők segítségével 2009-ben több ezer munkavállalót kérdeztünk meg, kérdeztünk ki az intézmények mindegyikében, minden munkakör csoportban, és ennek az adatgyűjtésnek volt az eredménye az, hogy összeállítottunk egy tudományosan alátámasztott kompetencialistát. Olyan kompetenciákról van szó, mint elemzési, problémamegoldási lehet, képesség, kitartás, időben megfelelő minőségű eredmények felmutatása, ezek a kompetenciák, itt tudásra és készségekre is szükség van. Mindenkinek tudnia kell, mindenkinek kell, hogy legyenek ismeretei, de nem elég, hogyha valaki csak tényeket tud visszaadni, bizonyítaniuk kell, hogy használni is tudják a tudásukat, ismereteiket munkakörnyezetben. Tehát az új tesztben hangsúlyt fogunk helyezni, és ezt úgy állítottuk össze, hogy az intézményekből, a parlamenttől is kaptunk szakértőket, vagyis olyan teszteket állítottunk össze, amelyek megpróbálják a lehető legalaposabban szimulálni azokat a feladatokat, amelyeket majd el kell végezniük a jelölteknek. Be kell bizonyítaniuk, hogy el tudják végezni ezeket a feladatokat. Ismeretek, tudás és szakértelem erre van szükség, illetve kompetenciákra, és nagyon nagyra értékeljük a szaktudást olyan jelen olyan területeken, ahol ez releváns, például tolmácsoknál, fordítás, fordítóknál, a legnagyobb hangsúly a gyakorlati tudásra helyeződik, hogy tudnak-e tolmácsolni, fordítani, nem feltétlenül a az, csapat munkában való részvételi készségük a leglényegesebb, persze az is fontos, hanem hogy a gyakorlati feladatokat el tudják-e végezni. Tehát a hangsúly mindig a, ott van, hogy megpróbáljuk összehangolni a készségeket, képességeket, illetve az elvégzendő feladatköröket. Ami a vizsgabizottság tagjait illeti, természetesen értem, hogy agályokat vethet fel ez bizonyos körökben, de először is azt kell mondanom, hogy nem változtatjuk meg semminek a jogi alapját. Mindenki ezekben a bizottságokban hivatalos jelölés alapján kerül oda. Ez megfelel a személyzeti szabályzatnak. Ezt a függetlenséget teljes mértékben garantálni kell. Függetlennek kell lenniük politikai befolyástól. És itt most megint utalok a szemevőszék ajánlásaira, vagyis hogy milyen területeken kell még javítani a munkánk hatékonyságát. A nagy késedelemnek az az oka, hogy, és annak, hogy mi vagyunk a leglassabb kiválasztók, az, hogy nagyon nehéz bizottsági tagokat verbuválni az intézményektől, nagyon nehezen engedik el a munkatársaikat az intézmények, és éppen ezért leáll az élet addig, amíg egy újabb vizsgabizottságot, kiválasztó bizottságot össze nem állítunk. Aztán nem következetes, nem egységes az eljárás a különböző kiválasztási folyamatokban. Ennek megoldására megpróbálunk két koncepciót összeolvasztani, 12-15 főt leválasztunk egy bizonyos időszakra, elkérünk a munkahelyéről, és kiképezzük őket a kiválasztási technikákra, és őket egészítik ki körülbelül ugyanennyien, akik függetlenítettek, de adhok alapon a különböző intézményektől kaptuk őket, a szaktudásuk és a képességeik alapján, illetve a nyelvi hátterük alapján választottuk ki őket. Összehozunk egy pult különböző készségekből, és ugyanazok a szerepek, ugyanazok a jogi súlyok kerülnek majd szóba a teljes jogú bizottsági tagoknál, és ezzel fogjuk biztosítani, hogy sokkal professzionálisabb, következetesebb és egységesebb lesz a kiválasztási folyamat és a döntéshozatal, meg tudom erősíteni ezt, amit ön is mondott, valóban lesznek olyan bizottsági tagok, akik egyébként végzik a napi munkájukat, lehet, hogy fordítók, lehet, hogy jogászok, tehát attól függ, milyen szintű a kiválasztás, milyen területre irányul a kiválasztás ők vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy ki megítéljék, hogy a jelöltek meg tudják-e oldani az adott munkakörök ellátását megfelelő színvonalon ez nagyon nagy előrelépés lesz. Végül pedig volt egy olyan kérdés, ami a tartaléklistára vonatkozott. Több ezer név szerepel a, a tartaléklistákon, ez problémát okoz valóban. Ráadásul rontja az intézmények arculatát is, amikor valakit át valakinek át kell mennie ezen a nehéz kiválasztáson, aztán semmi eredménye nincsen a dolognak. A stratégiai tervezésben ennek az lesz a következménye, hogy előre fogjuk tudni látni az igényeket, és így nagyobb tartaléklistát tudunk összeállítani, és a jövőben így lehetővé válik, hogy sokkal közelebb hozzuk a tartaléklistán szereplők számát ahhoz, amire szükség lesz majd a következő 12 hónapban, és csak a következő tartaléklista összeállításaig marad életben egyetlen tartaléklista. Tehát ha mindenki tartja magát a vállalásaihoz, akkor a jövőben, hogyha valaki tartalék listán szerepel, sokkal nagyobb esélye van a munka körbetöltésére, mint korábban, és ez javítani fogja az intézmények arculatát, mint munkáltató. Köszönöm. Köszönöm. Nos, akkor ezen eszmecsere után akár mehetünk is a következő napi rendi pontra, és akkor most én rá is nézek az órára. Nem hiszem, hogy eh, nagyon részletes eh, vitára lehetne lehetőség itt most, de hadd eh, emlékeztessem az Európai Bizottságot arra, hogy az előadó és az árnyék előadók kompromisszumos módosítókat értek el, és én ezért külön köszönetet is mondok nekik, mert nagyszerű munkát végeztek, és remélhetőleg jó eredményeket fogunk tudni elérni. Itt eh, elsősorban eh, a bürokrácia ellenes fellépésre gondoltam. Pero yo todavía no me he enterado, como vi... Lehet, hogy eh, én egy provinciális öreg jogász vagyok, de nem értettem még meg mindig, hogy honnan merítik ezeket a jelölteket. Éppen ezért nagyon aggályosnak tartom, hogy a mikrotársaságok esetében meg kell határoznunk a mikrotársaságok fogalmát, de honnan a szemantikai intuíciónkból, vagy pedig valamilyen jogi definícióból merítünk. Nem volt ennek előzménye, és most várnunk kell talán a következő általános szabályozásra ahhoz, hogy a definíciót megkapjuk. Gratulálom, gratulálok, hogy megállapodásra jutottak. Nagyon hasznosnak tartom ezt eh, a kezdeményezést, de mondom, lehet, hogy én provinciális öreg eh, jogász vagyok, nem értek én ebből semmit. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék eh, ahhoz hozzászólni, amit az előző hozzászóló mondott, nagyon örülök annak, hogy nagyon jól sikerült kompromisszumra jutni, ezt teljes mértékben támogatom. Jogi kontextusból származók, régóta foglalkozunk az Econban és ezzel a témával, a KKV-kkal szinte minden alkalommal foglalkozunk, és egyetetünk abban, hogy valamit tenni kell a KKV-ket, hiszen a vállalatok 18%-a a KKV körébe tartozik, az innovációk a kicsiknél jönnek létre, nem pedig a vállalatoknál. Ezért úgy gondolom, hogy meg kell hallgatnunk azt, hogy mit mondanak itt, ezen a területen. Mindig csak azt hallom tőlük, hogy bürokrácia, bürokrácia, bürokrácia, információk, dokumentumok, információk kötelezettség és remélem, hogy a holnapi szavazással az Európai Parlament egy jelet tud adni annak irányába, hogy mi komolyan vesszük a kkv problémáit. Hogyha van ok arra, hogy javítsunk, akkor ezen dolgozhatunk, de politikai szempontban nagyon fontos, hogy azt a jelet adjuk, hogy mi tényleg foglalkozunk a KKV-kkal. Ezért köszönöm szépen mindenkinek, aki emellett volt. Köszönöm szépen. Másik kollégát szeretném megnyugtatni, meg, hogy nem értük még a vita végére, hanem az a helyzet, hogy továbbra is lesz majd lehetőségünk arra foglalkozunk ezzel. A tanácsban van egy blokkoló kisebbség, ezzel nem tudtak döntőre jutni. Mindenképpen azt szeretnék, hogyha vita folytatódna, és hogyha nem szó szerint ugyanaz lesz teljesen ugyanaz szó szerint a kompromisszumot elérünk a tanácssal, az, az nem annyira nagy e, probléma, de lényeg az, hogy egyfajta ösztönzést adjunk. Kástrix kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy ezt az irányelvet általános keretben is látnunk kell. Én emiatt fogadtam el ezt a kompromisszumot, ezért nem akarom ezt ellenezni. Az Európai Bizottság azt ígérte nekünk, hogy minden irányelvet átdolgoznak a beszámolásokkal kapcsolatban, és ugyanezt ígérik a KKV-k számára is, és jelenleg egy átmeneti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 Antoni, Josep aggodalmára reagálnék. Anélkül, hogy elkerülném itt a fő problémát, illetve a, hogy le akarnám kezelni ezeket a kis és középvállalkozásokat, mert hát ezek rendkívül termelékenyek, de azért ne felejtjük el, hogy vannak másfajta vállalkozások is, amelyek más jellegűek, és itt a mikrovállalkozásokra gondolok, pont azokra a nagyon apró vállalkozásokra, amelyekről itt beszélünk. Természetesen szükség van minden gazdasági tevékenység vonatkozásában az egyszerűsítésre, de különösen itt, mert különben egy munkanélküliség sújtotta időszakban ez teljesen szükséges. Ami az átláthatóságot illeti, ezt említették, az átláthatóság hiányát a pénzügyi pénzügyi igazgatásban, és azt is, hogy szükség van egy bizonyos ellenőrzésre. Nos, ha jól értettem azt, amit ön mondott, akkor valóban arról van szó, hogy az irányelv definiálja a mikrovállalkozásokat, de ez a definíció nem megfelelő azonban jobb definíciót találni rendkívül problematikus, hiszen el kell kerülnünk az átláthatóság hiányát. Tehát egyfajta regiszterre van szükség azon vállalkozások jegyzékére, Eh, vagy nyilvántartására, amelyek csak egy-két eh, alkalmazottat eh, foglalkoztatnak. A kompromisszumos megoldás, amelyet az árnyék előadók és az előadó találtak, az az, hogy a cégek üzleti tranzakcióját, vagyis a számviteli beszámolói alapján készülne el ez a nyilvántartás. Természetesen ezt is meg kell határoznunk, hogy ez mit jelent. Nos, ez egy másfajta számviteli rendszer jelente, vagy sem. Számomra úgy tűnik, hogy itt semmi különös vagy kockázatos dologról nincs szó. Tehát szerintem nem rossz irányba haladunk. Amit a vita során láttam, az az, hogy lesznek minimum standardok. Úgy gondolom, hogy mind az ekonban, mind pedig a frakciókban a viták erre irányultak. A kérdés az az, hogy akarjuk azt, hogy csökkenjenek a költségek a vállalkozások számára, ahogyan a Stein asszony is mondta. Általában ezeknek a mikrotársaságoknak nincsen szükségük eh, hitelre. Hogyha szükség van arra, hogy tőke neveléssel együtt igazi mérlegeket hozzanak létre, akkor ezt megtehetik a vállalatok, erre nincsen, nem kell ezt megakadályozni, de ami fontos az az, hogy minimális szabályok legyenek, amelyek biztosítják azt, hogy legyen egyfajta ellenőrzés állami részről, tehát például az adóhatóság részéről. És ez a kompromisszum, amelyre törekedtünk. És úgy gondolom, hogy ezzel nagyon jól együtt lehet élni, hiszen két legyetütünk egy csapásra, megmarad az ellenőrzés, de csökkentjük a társaságokra nehezedő terhet is. Tehát nem kell már teljes mérleget létrehozniuk, hiszen ez teljesen másfajta társaságok számára írták ezt elő, például a részvénytársaságok számára. Gondolom, hogy ebben maradhatunk, nagyon sokáig fogunk még foglalkozni ezzel az irányelvvel. Úgy gondolom, hogy akkor ezt a pontot le is zárhatjuk, következik a nyolcas napi rendi pont. A kilences napi rendi pont következik, mondja az elnök. Rapkai kolléga, tessék, ügyrendi pont. Minden tisztelem az öné, tisztelt elnök úr, de most itt hozzá kell szólnom. Már nincsen sok időnk, és lesz egy zárt ülésünk, ahol mentelmi kérdésekről lesz szó. Az egy ideig el fog tartani. Szeretném elmondani egyértelműen, hogy én vagyok a mentelmi jog felfüggesztéssel kapcsolatos jelentéstevő, és nem fogom előadni a témát tolmácsolás nélkül. Nincs már sok időnk, nem tudom, hogy hogyan akar bánni ezzel a kérdéssel. Látom, hogy ugyanez lesz a vita ennél a pontnál is, és a vége nem lesz majd egyáltalán időnk elnök. A titkársággal épp most egyeztettem, azt javasolták, hogy elhalasztjuk az öröklési kérdést. Úgy sincs itt Lichtenberger asszony. Következik 9-es pont, mert utána a mentelmi ügyek. Tehát kezdtek asszonyi a szó. Euh, Köszönöm, elnök úr. Nos, én ezért megpróbálom ezt euh, gyorsan letudni. Bizonyára tudják, hogy hosszú véleményt írtam, és nagyon sok a módosító. De valójában ebben a véleményben azért elég egyértelműen sikerült fogalmaznom. És ebből következik egy sor módosító, amelyek logikailag illeszkednek és hasonlóak. Hadd emlékeztessek itt a szövegkörnyezetre, nevezetesen arra, hogy az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a Larosier jelentést eh, alkalmazzuk itt az Európai eh, Felügyeleti Hatóság eh, biztosítás és foglalkozás nyugdíj felügyeleti hatóság felállításakor. Ugye itt a biztosítási és foglalkoztató nyugdíj felügyeleti hatóságokról van szó. A célunk az, hogy a felügyeletet e, megerősítsük, és ezzel is hozzájáruljunk a pénzügyi piacok jobb működéséhez, és ezen keresztül a pénzügyi rendszer stabilitásához. Ez megint csak a közelmúltban bekövetkezett válság egyik következménye. Én egyébként teljes mértékben támogatom a bizottságnak a kezdeményezését. Egyáltalán nem kérdőjelezem meg azt, hogy ezzel foglalkozni most teljesen helyén való. Én azt javasoltam, hogy az ágazatokra, az egyes ágazatokra egy hatóságot hozzunk létre, és még ezek is koordinálják egymással a munkájukat. E, tegyünk különbséget az olyan hatóságok között, amelyek e, az értékeléssel és a felügyelettel foglalkoznak, illetve azok között, amelyek promulgálják a jobb szabályokat, hiszen e, egy ügyben, ez egy alapvető jogi elv, ugyanazon ügyben valaki nem lehet egyszerre bíró és peresfél. Tehát nem lehet ugyanaz a hatóság felelős azért, hogy betartsa a, a jogszabályokat, mint és ugyanez a hatóság felelős azért, hogy milyen szabályok szülessenek meg. Az Európai Parlament új hatásköröket kapott, és ennek fényében én azt gondolom, hogy ezekkel a hatáskörökkel ezen a területen élni is kell. Ezeket a rendeleteket tehát az együtt döntési eljárás keretében kell elfogadni. Itt tehát alapvetően egy komitológiai kérdésről van szó. A törvényhozás delegálhatja-e azt a felelősséget, hogy megalkossa a jogszabályt. Tehát delegálhatja ezt a feladatát szakértői bizottságokra. Én annak a híve vagyok, hogy a jogalkotó ezt a hatáskört magánál tartsa. Köszönöm, elnök úr, ez volt tehát az én álláspontom. Köszönöm szépen. Ez a probléma meg fog ismétlődni majd a többi jelentésnél, a többi hatóságnál. nincs, a hozzászólási kérelem, nincs, akkor csak meg kell határozni, mikor lesz majd a módosítók benyújtásának határideje, ötödike mondjuk. Kérdezem, a titkárságot. Okay, we do that. Okay, das machen wir morgen. Majd holnap inkább elintézzük majd. Akkor rátérünk a mentelmi jogok felfüggesztésére. 12-es ponttal kezdjük. Zárt ülés következik, tehát akiknek nem kell itt lennie, azok kérem hagyják el a termelt, és akkor azonnal kezdheti is Rapkai úr Viktor Uspaszkic